liebe Kolleginnen Kedves kollégák, szeretettel üdvözlök mindenkit itt az Envi bizottság ülésén. Most hétfőn délután tartunk egy rövid ülést, ahol rendkívül érdekes témák szerepelnek a renden. Mindenkit tehát szeretettel üdvözlöm, aki eh, megfelelő időben idekorán ideérkezett az ülésre és részt fog venni a ma délutáni ülésünkön. Láthatták a napirendet, hogyha ezzel kapcsolatban nincs ellenvetés, akkor ebben a formában azt el is fogadjuk. Az elnök közleményei bizonyos nyelveken nincs tolmácsolás, ez lenne az egyetlen közleménye. Az észt, a szlovén e, és egyéb nyelveken, tehát nem áll rendelkezésre tolmácsolás, máltai nyelven sem, és litván nyelven sem. Harmadik napirendi pontunkra térnénk át, szóbeli választ igénylő kérdés a természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzéséről. Ezt Joao Ferreira terjesztett, ö, forgalmazta meg ezt a szóbeli választ igénylő kérdést. A legutóbbi alkalommal nem dönthettünk az elfogadásáról, időközben azonban konszenzus alakult ki a megfogalmazás tekintetében, amit ugye a plenáris ülés elé szeretnénk terjeszteni, éppen ezért azt szeretném most kérdezni, vannak -e esetleg kifogások a szétosztott szöveg javaslattal kapcsolatban? Ha nincsenek, akkor ilyen formában elfogadottnak tekintjük, és fogjuk ezt a kérdést a plenáris ülés elé terjeszteni a 2009-es idő óta eltelt dolgokkal kapcsolatban. Halló Ferreira szeretne hozzászólni, tessék, megadom a szót. Sí, obrigado. Só para, para... Köszönöm szépen. Csak emlékeztető szeretnék néhány dolgot mondani. Ennek a kérdésnek a vita, megvitatása eléggé akadozott, és ez késlekedésekhez vezetett különösen a plenárisra kerülése később késlekedett sokat. Emlékem, hogy az első találkozón az, arról beszéltünk, hogy már talán a múlt hónapban és már a múlt havi februári plenárison is megjelenedett volna az anyag. Remélem, hogy egyetért mindenki abban, hogy most már mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a következő plenáris ülésen, a márciusi plenári ülésen a napirendre kerülhessen. Mindenképpen ez a kérésem. Tehát, hogy tegyünk meg mindenkit annak érdekében, hogy a napirendre kerüljön, ne legyen több késlekedés. Köszönöm szépen. Igen, megírtam a parlament elnök, aláírtam a parlament elnökének szóló levelet, hogy szeretnénk, hogyha a következő plenáris ülés napirányén szerepelne a kérdés, és reméljük ez bele fog illeszkedni az időrendbe a következő héten. Megtesszük tehát, ami tőlünk telik. Rendben. Akkor áttérünk a negyedik napirendi pontra, nevezetesen Corinne Lepage jelentésére, a 2001 per 18 per LK irányelv módosításáról, nevezetesen is a tagállamok területén történő GMO termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított tagállami lehetőség tekintetében való irányelv módosításáról szóló jelentésre. Nos, ismerjük a bizottságnak a jogalkotási javaslatát, és mi, mint a társjogalkotói szerv. Most véleményt kell, hogy adjunk erről a javaslatról. Korin Lepázs kidolgozott egy jelentést a részünkre, úgyhogy meg is adom neki a szót. Tessék, Korin, mutasd be a jelentésedet. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, kedves kollégák, az a megtiszteltetésért, és az a nagy feladat, hogy ezt a jelentést bemutassam önöknek, ez a jelentés, ez arról a javaslatról szól, amelyet az Európai Bizottság hozott, és amely arról szól, hogy a tagállamokra bízzák azt a lehetőséget, hogy betiltsák a területükön a géntechnológiával módosított szervezetek termesztését. De most itt nem a géntechnológiával módosított szervezetek termesztéséről van szó, egy olyan kérdésről van szó, amelyet az Európai Bizottság nyújtott be. Azt kell tudnunk, hogy hogy szükséges-e vagy nem a tagállamoknak megengedni azt, hogy a géntechnológiával módosított szervezetek termesztését engedélyez, betilthassák, vagy ne tilthassák be a területükön. Ennyi, erről van szó. Nem arról van szó, hogy valaki támogatja vagy nem támogatja a GMO-kat. A másik pedig nem arról van szó, hogy a közösségi értékelési rendszert megkérdőjeleznénk, amely már létezik a GMO-kkal kapcsolatban, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy adott esetben a tagállamok kiegészíthessék ezt az közösségi értékelési rendszert, hogyha ők ezt úgy értékelik, hogy erre hogy ez fontos. Miért van erre szükség? Az Európai Bizottság miért nyújta be, nyújtotta be ezt a szöveget? Arra szeretnék emlékeztetni, hogy Barózó elnök úr eh, az újraválasztási kampánya eh, eh, alatt megígérte azt, hogy a tagállamok kezébe adja ezt a lehetőségek. Nagyon sok tagállamban, tagállam visszaitosítja a GMO-k termesztését, Hét tagállomban volt a tavalyi évben egy ilyen tilalom, például, és a bizottságnak nem sikerült ezeket a tilalmakat megfordítani vagy visszavonni vagy arra meggyőzni a tagállamokat erről, hogy vonják vissza. A tagállamokban a népesség nagy része ellenzi a GMO-k termesztését, de gyakran ez azért van, mert nem bíznak a megfelelő értékelési rendszerben. Ez az első dolog, amit említeni szerettem volna. A másik, ami a 2001 per 18, 18-as irányelv alkalmazását illeti, hogyha ezt az irányelvet megfelelően alkalmaznánk, akkor nem lenne probléma ma. Akkor nem merülne föl ma ez a kérdés. Tehát nagyon hosszú vita alakult ki, hosszadalmas vita alakult ki a kockázat elemzéssel kapcsolatban, és az értékelési feltételeket nagyon sokan megkérdőjelezik. Annál is inkább, mert a 2008-as környezet, decemberi de, környezetvédelmi miniszterek tanácsa egyhangulag, egyhangulag azt követelte az EFSA-tól, hogy bizonyos intézkedéseket vezessen be az érdekkonfliktusokkal kapcsolatban, egyéb feltételekkel kapcsolatban, amelyek nem voltak megelégedésre okot adók annak idején. Ezeket az intézkedéseket azonban nem hozták meg megfelelő módon. Emellett ebben az anyagban van még egy fontos gazdasági probléma is. A tagállamok azt kérték, hogy az irányelvet, amely a szociogazdasági értékelésekről szóló jelentésekről szól, e, ezeket alkalmazzák. E, tehát, hogy e, ha vannak olyan cégek, amelyek szeretnének ilyen GMO-kat termeszteni, azok legalább egy ilyen jelentést készíthessenek ennek a pozitív vagy negatív oldalairól, de ez soha nem valósult meg. Az Európai Bizottság javaslatát illetően el kell mondanom, hogy azt javasolják a tagállamoknak, hogy amelyek nem akarják engedélyezni a GMO-k termesztését, ezek tehessék meg azt, hogy megtiltják, de milyen okokból? No, és most kezd érdekessé válni a vita. A 26-os cikk szerint, 26-os B cikk szerint a környezetre, illetve az egészségre gyakorolt negatív hatások merülhetnek fel, mint ilyen kockázati elemek. Tehát nem pozitív definícióról van szó, hanem negatív definícióról van szó ennek a meghatározása során. Ami, ennek a, ami ezt a javaslatot illeti, melyek az opció, mely opciók állnak előttünk? Három az egyik az az, hogy elutasítjuk ezt a javaslatot. Tudom, hogy egyes kollégáink ezt támogatják, már régóta ellenzik ezt a szöveget. Egyesek szeretnék az egészet elutasítani, mert úgy gondolják, hogy ez egy elfogadhatatlan megtámadása a belső piaci eh, szabályozásnak, és ezért nem fogadhatjuk el, hogy ezt a téma megint csak tagállami kézbe kerüljön, mert ez ellentmondana a belső piac eh, szabadságának. Nem gondolom, hogy ezt követhetjük, ezt a, eh, ezt a javaslatot. Én úgy gondolom, hogy itt konkrétan a tagállamok fennhatóság alá tartozó földterületek használatáról van szó, nem pedig a belső piacon való termékeknek a szabad áramlásáról. Másodszor, nos, itt a a második opció sem biztos, hogy elfogadható szerintem, ugyanis az GMO-kat már most is lehet termeszteni a tagállamokban, az Európai Bizottság erre adhat engedélyt, a második lehetőség az az, hogy az Európai Bizottság javaslatát egyszerűen értékeljük. Ez a tagállamok szándékát figyelembe veszi, de úgy látom, hogy két probléma van itt. Az egyik az, hogy ezzel nem oldunk meg semmit, nem oldjuk meg a 2018-as irányelv rossz alkalmazását. Másodszor a korábbi tapasztalataim alapján én azt gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslata nem biztos, hogy megállja a helyét egy jogi vizsgálat esetében. Ugyanis az Európai Bizottság javaslata nem teszi, lehetőség, nem teszi lehetővé a tagállamok számára a jogbiztonságot. így tehát azt gondolom, hogy valóban nagy nehézségbe ütközünk. A harmadik lehetőség az az, hogy módosítjuk az Európai Bizottság javaslatát, és én ezt javaslom. Azt gondolom, hogy lehetőséget kell találnunk arra, hogy a tagállamoknak a 2008. decemberi tanácsban egyhangulag megfogalmazott kérelmeit belefogalmazzuk az Európai Bizottság javaslatába, a jogbiztonságot garantáljuk, és határozzuk meg azokat a feltételeket, amelyek alapján meg lehet tiltani a gmo termesztését a tagállamok területén. Különböző felt, ilyen feltételek vannak. Ezek általában elsősorban környezetvédelmi feltételek lennének. Azt gondolom, hogy nem lehet kizárni a környezetvédelmi feltételeket, mint ahogy az Európai Bizottság tette volna. Azt az EFSA javaslatát elutasítják, jó, hát ez megtörténhet, de vannak olyan adatok, amelyek nem szerepelnek ebben az anyagban, és ezeket mindenképpen fel kell vetni először is a befogadó eh, terület eh, jellemzői, helyi, regionális szinten a speciális ökoszisztémák, a földrajzi zónák, különleges földrajzi zónák, ezeket már megtartották, eh, megemlítették a 2001 18-ban, ezt végre kell hajtani. Másodszor a biodiver, biológiai sokféleségre való hatása a GMO-k termesztésének. Aztán a rovarok, illetve a gyomnak a GMO-k miatt az antibiotikumoknak való ellenállása is egy fontos kérdés. Aztán emellett nagyon különbözőek az egyes területek is, azért mert valahol már készült egy felmérés, az még nem biztos, hogy ez érvényes egy országra vagy egy kontinensre. Aztán nagyon fontos a mezőgazdasági gyakorlatok kérdése, a talaj tulajdonságainak megváltozása, a szociogazdasági hatások, amelyek szerepelnek a 2001-2008-as irányelv preambulum bekezdései között. Tehát ez nem új dolog, de még mindig nem valósították meg. Ezek a lehetőségek tehát léteznek, a 92-es, a szerződés 92-es cikke értelmében pozitív definíciót vezethetünk be, tehát pozitívan határozzuk meg azokat az indokokat, amelyek alapján a tagállamok megtilthatják vagy korlátozhatják a GMO-k termesztését a saját területükön. Hogyha ez oda vezet, hogy meg kell, változ, meg, meg kell változtatni a mm, a jogi alapot a szerződés 192-es cikke alapján, hát ez megtörténhet. Meg kell próbálni biztosítani az indokok listáját, másrészt ezzel összefüggésben a tagállamok által követelt adatokat biztosítani kell, amelyeket már évek óta várnak, és amelyet a 2001-18-as irányelv ígért meg. Ez a javaslatom, ez egy egyszerű javaslat, ez megpróbálja összekombinálni e, egyrészt a belső piaci e, szabályok tiszteletben tartását, az áruk szabad áramlásának tiszteletben tartását, a közösségi politikák tiszteletben tartását, emellett megpróbálja biztosítani azt, hogy szabad döntést, vagy szabadon választhassanak a szereplők, de emellett tiszteletben kell tartani azt is, hogy a különböző országok mire kívánják a termőterületeket használni, és milyen mezőgazdasági gyakorlatokkal rendelkeznek. Várom a javaslataikat, biztos vagyok benne, hogy számos megjegyzés lesz, még egy dolgot hadd mondjak el, az Agri Szakbizottság készített egy véleményt a témáról, és én ezt érdekesnek tartom. Itt a George Lyon és az Agri javasolta, a 26B-ről van itt szó, és ami az együttermesztést illeti. Javítani kell a e, jogi biztonságot, azonban én nem, javas, nem támogatom nem, nem támogatok egy másik javaslatot, amely a talaj megfertőzését illeti. Ez um, az összefoglalása a javaslatomnak, és uh, várom a megjegyzéseiket. Uh, Köszönöm szépen Korin Lepázsnak a munkáját, és a jelentés bemutatását, hogyha most ugye nem az elutasítás, az elfogadásról, hanem egy harmadik utas megoldásról beszélt, a pozitív definícióról az okokat illetően. Ez lenne tehát a javaslatának az összefoglalása. Most, most időbeli problémánk van, mint oly gyakran. Figyelnünk kell arra, hogy 16 órakor befejezzük a vitát, a árnyék jelentős tevőknek így három perc, a többi hozzászólóknak két perce van a hozzászólásra. Ki szeretne még hozzászólni, ezt kérdezném most azok után, akik már eddig jelentkeztek. Hogyha nincsenek további jelentkezők, akkor a hozzászólók listáják, hozzászólók listáját e, le is zárom. Katrin Sui kezdi a hozzászólásokat három percben. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, tous mes encouragements à Corinne. Köszönöm szépen. Először is e, támogatom Karin Löpest. E, nagyon fontos témáról van szó amely mindenkit eh, érdekel, és mindenkit foglalkoztat, és köszönjük, hogy meghallgat bennünket, és meghallgatott bennünket eddig is. A szubszidiaritás eh, egy mm, nemzeti koncepciónak a védelmét jelenti, ez engem egy kicsit zavar, és eh, hát nekünk, európai képviselőknek egy európai rendszert kell, rendszer, kell megvédenünk, amely minden mellett a termesztőket, a gazdákat és a fogyasztókat is védi. Szerintem a szubszidiaritás egy kicsit sikertelenségnek tekinthető. Emlékezzünk csak az euró válságára, mi lenne, hogyha az valuta politikában és teljes szubszidiaritásra térnénk vissza. Ez az első pont. A második pont, azt gondolom, hogy itt nagyon megalapozott jogi indokokra van szükség ahhoz, hogy nemzeti szinten megtiltsák a GMO-k termesztését. Azt gondolom, hogy ez nagyon vitatott téma, ezért nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyenek ezek az indokok, ne legyenek túl szubjektívek, túl humályosak, mert ez nem lenne egyértelmű. Az Európai Bizottság indok listájával kapcsolatban Korin javasolt bizonyos pontokat, de ez szerintem nem teljesen zárja ki azt, hogy a gazdák vagy, vagy az egyes országok olyan indokokhoz folyamodjanak, amelyek nem igazán egyértelműek. Hogyan lehetne egy olyan rendszert létrehozni, amely koherens, hogyha mm, figyelmen kívül hagyjuk a problémának az egyik részét. Azt hiszem, hogy ez a módosítás, ez az, az GMO-król szóló irányelv felülvizsgálatával kapcsolatos. Teljesen egyetértek Korinnal az ekvivalenciákkal kapcsolatban nem, tud, nem igazán tudok más javaslatot benyújtani, egyszerűen csak fel tudom vetni a problémát. Az utolsó pont pedig, amit szeretnék említeni, ez eh, visszacsatol arra, amit már mondtam, nagyon fontos, hogy a közös mezőgazdasági politika reformjának eh, kontextusába illeszkedjen ez a probléma, és eh, ez emlékeztetnünk kell arra, hogy nem szabad ugyanazokat a hibákat eh, még egyszer többször el eh, követni. Franciaországban, Párizsban most lett vége a mezőgazdasági eh, vásárnak, és ott nagyon sokan részt vettek a kollégák, nem szabad ugyanazokat a problémákat elkövetni, hibákat elkövetni a GMO-val, mint a növényvédő, illetve gyomírtószerekkel. Justus Palackis következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Bizonyos tapasztalatom van a GMO területén, néhány évvel ezelőtt foglalkoztam ezekkel, és őszintén szólva meg kell, hogy mondjam, hogy nem irigylem a bizottságot. A jelenlegi jog szerint a bizottságnak kell döntést kell hozni, döntést hozni az engedélyezésben, és egy olyan helyzetről van szó, ahol a tanács nem tud megegyezésre jutni, legalábbis a ügyek legnagyobb esetében ez így van, legnagyobb részében, tehát a felelősség a tagállamokra hárul, de ez egy olyan forró krumpli, amit aztán a tagállamok visszadobnak megint csak a bizottsághoz. Nem hiszem, hogy a bizottság javaslata ö, okos. Egy ö, olyan helyzetben vagyunk, ahol egyik oldal sem elégedett, és egyik oldal szerint sincs meg a jogbiztonság. Ö, a, nem vagyok meggyőződve arról, hogyha a bizottság indokokat ad, akkor ezeket, e, ezek a megfelelő jogi kihívásoknak meg tudnának felelnie, felelni. A parlament és a bizottság jogi szolgálatának tovább kellene ezen dolgozni, hogyha hasznos e, jogot akarunk alkotni, akkor a környezeti dimenziót is be kell ebbe vennünk, ezért azt támogatom, hogy a környezeti szempontokat is vegyük bele a tiltási listára. A nyilvánosság igen szkeptikusan viszonyul a GMO-khoz, és a mi parlamentünk olyan intézmény, pontosan az az intézmény, amely a legközelebb áll a polgárokhoz. És ezért a véleményüket is figyelembe kell vennünk ezeket az aggodalmakat úgy kell kezelnünk, hogy hogy független tudományos értékeléseket indítunk el, és azokat az eredményeit nyilvánossá teszünk. Minden olyan ország, amely e, úgy dönt, hogy GMO-t termel, először is egy megfelelő stratégiát kell, hogy bemutasson annak érdekében, hogy a GMO mentességet biztosíthatsa mezőgazdaságában. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a más kontinensekkel és államokkal is versenyben állunk, amelyek nyitottabbak a GMO-kra, nézve, és az Európai Unió nem maradhat ebben a környezetben elszigetelten. Tudom, hogy nagyon nagy a, azoknak a kutatóknak a, az aránya, akinek az a véleménye, hogy vagy a GMO-t, vagy a vagy a vegyipart választ, kell, hogy válasszuk, és akkor még mindig biztonságosabb a GMO-k használata, mint a, mint a peszticideké. Nekem ez a személyes véleményem. Támogatom ugyan a közösségi megközelítést, de a jelenlegi helyzetben, ebben az esetben úgy érzem, hogy nem kellene egy mindenkire vonatkozó megoldást ráerőszakolnunk mindenkire, különösen akkor, hogyha a polgárok szkeptikusak. Ehm, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Löpás asszonynak a munkájáért, és különösképpen azért, hogy kétszer is árnyék előadóként beszélhettünk vele Strasbourgban, és eszmét cserélhettünk a munkával kapcsolatban. A frakcióm nevében semmi különöset nem szeretnék eh, hozzátenni. Löpás asszony utalt arra, hogy még lehetnek módosító indítványok, amelyek adott esetben a bizottsági javaslat eh, elutasítására fognak irányulni, ami az infrakciómat illeti. Eh, azt kell, hogy mondjam, nyíltan meg kell, hogy mondjam, még ezen a héten fogunk tanácskozni erről a kérdésről, és utána fog tudni nyilatkozni. Ami pedig Löpázs asszony érvelését illeti, amikor azt mondja, hogy itt van a javaslat, ezt kell, ezzel kell együtt élnünk, ezzel kell dolgoznunk. Én most azt kell, hogy mondjam, jav, javítanunk kell ezt a javaslatot, javítanunk kell ezen a javaslaton. Úgy gondolom, hogy egy első jó lépés ebbe az irányba az ön jelentése. A nyolcas számú módosító indítvány számunkra a legdöntőbb, amely a 26-os cikkei keretében szeretne bizonyos részleteket jobban eh, kidolgozni például a környezetvédelmi, de itt akár egészségvédelmi eh, szempontokat is belevehetnénk a módosításba. Ugye abból indulhatunk ki, hogy végső soron a tagállamok eh, felelnek a termőföld védelmért, a flóra és a fauna az élővilág védelmért. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy olyan módosító indítványokat kellene beterjeszteni. Löpás asszony eh, javaslatával, szövegjavaslatával kapcsolatban, melyek ezekkel számolnak. Vannak itt tudomány szempontból bizonytalanságok még, amelyek a környezeti hatásokat és az egészségre gyakorolt hatásokat illetik. Egy további ok lenne, hogy nincsen elegendő adat arra vonatkozóan, rendelkezésünkre, hogy a biodiverzitásra és a népességre milyen hatásokat fognak gyakorolni a GMO-k. Lehetnek negatív hatások. Egy harmadik kritérium pedig az lenne, hogy bizonyos rezisztent alakul ki a kártevő írtószerekkel kapcsolatban. Sajnos ez elképzelhető, sőt több, mint valószínű, tehát ez is egy olyan kritérium lenne, amit figyelembe kellene venni mindenképpen a környezetre és az egészségre gyakorolt negatív eh, hatásokat eh, tehát kezelni kell, hiszen ezek nem teszik eh, fenntarthatóvá, ökológiai szempontból fenntarthatóvá mezőgazdaságokat. Tehát ezek olyan megfontolások, amelyeket módosító indítványok keretében kell majd formába öntenünk, és még tárcskozunk el ezekről. Yes, thank you. Um, Köszönöm szépen. Valószínűleg másokból, mint a többiek, de én sem tudok frakciós javaslatot vagy álláspontot pontról beszámolni. Um, vizsgáljuk ezt a javaslatot. Gratulálok Korinnak a munkájához. Nagyon-nagyon uh, nyitottan és um, a véleményünket bevonva dolgozott de mindent végig kell gondolni, minden lehetőséget végig kell gondolni, de mindig vannak előre nem látható zsákutcák a gondolkodásban. Ezért arra jutottam, hogy ez a javaslat nem oldja meg a problémákat, sokkal inkább arról van szó, hogy újabb problémákat vet fel, vitákat és ellentmondásokat. És nem igazán azt nyerjük belőle, amit akartunk. Jó, megalapozott előre lépésre lenne szükség a GMO-kkal kapcsolatban. Hogyha ezt az utat választjuk, mindemellett, hogy tudom, hogy Korin nagyon sokat dolgozott ezen, de nem vagyok benne biztos, hogy, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jó utat válasszuk ezért néhány módosító javaslatot be fogok nyújtani, amivel teljesebbé tehetem Korin munkáját. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon őszinte megközelítés, várom a többiek véleményét. Én, az, én voltam az egyik az árnyék jelentős tövőkülésén, aki azt mondta, hogy mivel ez a javaslat nem ad jogbiztonságot, és nem, ad, nem mutatja meg egyértelműen, hogy merre kell előre menni, ezért én elutasítanám ezt a bizottsági javaslatot. Remélem, hogy mire áprilisban szavazni kell a javaslatról, addigra már minden világos lesz, bár az attól félek, hogy ez nem így lesz. Eh, Köszönöm szépen. Löpázs asszonynak először is gratulálni szeretnék azzal a munkával kapcsolatban, amit írásos formába öntött. Amikor a bizottság javaslatát kezdetben láttam, akkor spontán módon csak azt mondtam, hogy hát ezt legfeljebb el tudjuk utasítani, más nem tudunk vele tenni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az, amit a jelentéstevő most ebből a kezdeti álláspontból csinált, az rendkívül jó ez az igazi jó megközelítésmód, és ez mindenképpen elismerést érdemel. Amikor a bizottság javaslatát láttam, akkor annyit értettem meg belőle, hogy a tagállamoknak több hatáskört kell kapniuk. Ez önmagában még nem lenne baj, akkor, hogyha a tagállamoknak lehetőség lenne arra, hogy bizonyos dolgokat megtiltsanak. Ha azonban a bizottsági javaslatát közelebbről megnézzük, akkor inkább azt látjuk, hogy a felelősségnek az eltolására irányul inkább ez a javaslat. Szeretnék áthárítani a felelősséget a tagállamokra. Ez ugyanakkor azt is jelenti, bizonyos nehézségeket szeretnének a tagállamokra áthárítani, például a WTO-val való tárgyalásokon és gyakorlatilag ismét a terheket a tagállamokra szeretnék ráróni. Úgy gondolom, hogy ez nem lenne jó ötlet, hogyha ilyen fajta hatásköröket szeretnénk a tagállamoknak adni, tehát hogy a saját államterületükön bizonyos dolgokat meg tiltsanak, akkor ezeknek igazi hatásköröknek kell lenniük, és nem csak látszat hatásköröknek. Tehát lehetőséget kell adni a tagállamoknak arra, hogy igazi tilalmak Eh, hozzanak. Hogyha tehát eh, a GMO-k termesztésének jogszabályi tilalmáról van szó, akkor azt gondolom, hogy egy széles körű jogalapra van szükség. Tehát például a népegészségügyi eh, okokat kell megfogalmazni a tilalomra. Ezt a szempontot még erősíteni kell. Aztán ami a fogyasztói bizalom kérdését illeti, ez is fontos, ezt is megfelelően meg kell jeleníteni a parlament jelentésében. Hogyha látjuk, hogy az európaiak 60%-a bizonytalanságot érez, hogyha a GMO-k termesztéséről van szó, akkor én azt kell, hogy mondjam, hogy a mi jelentésünkben is ennek meg kell jelennie, az ezzel kapcsolatos félelmeknek meg kell jelentenie, és a kifogásokat tényleg komolyan kell vennünk. A bizottság erre szívesen reagál azzal, hogy ők a bizottságként általában a nemzetközi kereskedelem szempontjait veszik figyelembe, és nem annyira az emberek, az a, a európai emberek egészségügyi és politikai elképzeléseit. Azonban úgy gondolom, hogy vannak bizonyos szociogazdasági szempontok, problémák is a GMO-kkal kapcsolatban hogyha például látjuk, hogy Indiában az ottani termelők hogyan süllyednek eh, eh, szegény sorba az ilyen termékek miatt. Elnézést kérek, eh, itt ugye... Innanzitutto lei si lamenta sempre che c'è poco tempo. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs túl sok időnk, pedig nagyon fontos témáról van szó lehetett volna két részben is tárgyalni ezt a kérdést. Hogyha ezt a szöveget nem, változtat, nem változtatnánk meg, akkor, és a bizottság által benyújtott formában maradna, akkor mindenképp ellenére lennénk. De hogyha sikerül a jelentéstevő által javasolt módosító javaslatokat elfogadni, akkor mellette fogunk szavazni. A jelentéstevő nagyon kiváló munkát végzett, különösen az ötös és a négyes módosító tekintetében tudom ezt elmondani illetve a nyolcassal kapcsolatban. Hogyha ezeket tehát elfogadjuk, akkor mindenképpen mellette fogunk szavazni a szakbizottságban. Köszönöm, kedves kollégák! Egy nagyon fontos témáról van szó, és látom, hogy most eh, nem fogunk tudni itt dülőre jutni ez a témával kapcsolatban. Azt javaslom, hogy hallgassuk meg a bizottságot, és aztán majd hétfőn Strasbourgban a rendkívüli ülésünkön fogjuk folytatni az ezzel kapcsolatos eszmecserét és ezzel még a 7-8 már jelentkező hozzászólónak lehetőséget adunk a hozzászólásra. Most Ladislav Mikónak szeretném megadni a szót, a DG Szankó helyettes igazgatójának tessék. Thank you, Chair, very much, and I used... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kihasználni a lehetőséget arra, hogy elmondjam. Először dolgozom az nb vel az új Szankó beli tisztségem körében. A javaslatot illetően azzal szeretném kezdeni, hogy aláhúzom a javaslatot a bizottság azért írta meg, mert szeretne reagálni a helyzetre. Szeretnénk pragmatikusabb megközelítést alkalmazni a jelenlegihez képest, ahogy önök is mondták, és szeretnénk pontosan reflektálni az európai polgárok véleményére, az európai tagállamok véleményére. Ezt már többen megemlítették az előző hozzászólók közül. Lepázs asszonynak nagyon köszönjük a jelentés megírását, nagyon örülök neki, hogy nincs arra vonatkozó javaslat mégsem, hogy elutasítsák a javaslatot, és nagyon mielőtt, mielőtt persze a módosítókat megtekinteném, általánosságba szeretnék reagálni néhány ötletre. Legelső sorban a, a, a együtttermesztési, kötelező együtttermesztési intézkedésekre, amelyek nem képezik részét a javaslatnak. Én tudom, hogy ez honnan származik, a mezőgazdasági szakbizottságból is hallottunk erről, ezt mindenképpen tovább fogjuk tárgyalni a bizottság körében. A másik olyan téma, amely a környezeti konzekvenciákkal kapcsolatos. Ezzel kapcsolatban ezt tudom mondani először is. A javaslat azokat a kérdéseket akarja megközelíteni, amelyeket, amelyek még nem a jogszabály részei, ezért nem tudjuk elfogadni azt, hogy környezeti vagy egészségi kockázatokról legyen szó, ugyanis a jelenlegi jogi keret már minden olyan lehetőséget tartalmaz, amely a környezeti, illetve az egészséggel kapcsolatos kockázati elemzésekről szól, és hogy ezeket, és, és kijelentettük, hogy a vita ezeket nem érinthető. Ugyanakkor, ugyanakkor nem mondom azt, hogy másféle a környezettel kapcsolatos indokokat nem szeretnénk figyelembe venni. Lehet, hogy ezek bekerülhetnek a az irányelv hatáskörébe. Igaz, hogy nem pozitív listát állítottunk föl össze, ahogy Lepás asszony is mondta, inkább negatív megfogalmazást alkalmaztunk, de egy indikatív listáról van szó, amely megmutatja a dokumentumunkban, hogy milyen lehetséges indokokat tudunk elképzelni és hát mindenképpen van egy olyan lehetőség, hogy későbbi fázisban a javaslatnak más részei is lehetnek, de arra nem gondolunk, hogy egy komplett listát össze tudnánk állítani a mindenféle lehetséges indokokról, hiszen nem tudunk előrelátni minden olyan helyzetet, amely a jövőben előállhat egy bizonyos régióban vagy tagállamban. Összefoglalásképpen tehát azt mondanám, hogy ha nagyon világosan nincsen köze az indoknak a kockázatértékeléshez, akkor az a javaslat részét fogja képezni. Nagyon nehéz megérteni azt, hogy az, az értékeléssel kapcsolatban mi a problémájuk, ugyanis az ezzel kapcsolatos információ mindenképpen meg, le, meg kell, hogy legyen, hogyha egyszer az értékelés elkészült. A jelenlegi jogi keret ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy az megle- megtett értékelésen kívül még új tudományos kérdéseket adjanak hozzá az eljáráshoz, és hogyha az eljárás után ö, kerül ez, erre sor, akkor még mindig van egy olyan védzáradék, amely lehetőséget ad ezeknek a bevételére. Úgyhogy ennek a, jav- e, a javaslat ezen szempontbeli megváltoztatására szintén nem látunk okot a földhasználati politika és a területrendezéssel kapcsolatos, környezetvédelmi politikával kapcsolatos érvelések csoportjára azt tudom mondani, hogy ezek tényleg nagyon közel állnak a mi véleményünkhöz is, és szeretnénk minél mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezen a területen megfelelő megfogalmazást találjunk. Erre meg fogjuk találni a megoldást. Tehát az önök javaslatában van egy sor a preambulum bekezdésekkel kapcsolatos megjegyzés is, például a GMO-kkal kapcsolatos együttermesztés, a, a környezetvédelmi kockázatokkal kapcsolatos megjegyzés. Szeretném elmondani, hogy van egy, dolgozunk egy új környezeti értékelésre vonatkozó útmutatás elkészítésén. Reméljük, hogy ön, önök is részt vesznek majd ebben. Ez egy jelenlegi folyamat, és ezért úgy gondolom, hogy nem szükséges az konkrét javaslatba ezt is belevenni. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, Mikó úr, és üdvözöljük ebben a bizottságban. Első fellépése alkalmával rögtön egy ilyen fontos kérdésben szólhatott hozzá. Meghallgatok, amit mondott. Kedves uh, kollégák, Dagmar Bérent uh, ma megy majd az elnökség ülésre. Azt gondolom, hogy jó alkalom lenne, hogy most szóljon hozzá ehhez a témához. Köszönöm szépen be kell, hogy val... be kell vallanom, hogy követtem, próbáltam koherensen követni az egész vitát. Azzal kapcsolatban, amit legutóbb elhangzott, két pontot szeretnék különösen kiemelni, hogyha a mentesítési rendelet mentesítési irányelven dolgozunk, akkor itt olyan felhatalmazásról van szó, amit a tagállamoknak meg kell adnunk ennek azokban, csak akkor van értelme, hogyha ennek az értékelésnek, kockázat értékelésnek, a környezeti okokat és az egészségügyi okokat a középpontba helyezi. Hogyha nem helyezük középpontba ezeket a szempontokat, akkor egy olyan verseny alakul ki, ahol az a kérdés, hogy ki a jobb EFSA. Azt kell, hogy mondjuk tehát, hogy az Európai Bizottság az EFSA értékelés alapján egy terméket, és hogyha a tagállam nem ért egyet ezzel az értékeléssel, akkor közölhesse az álláspontját, azonban nem szabad, hogy szembe helyezkedjen vele. Akár itt a környezetvédelmi, akár az egészségvédelmi okokról van szó. Tehát itt nem szabad, hogy a tagállamok versenybe kerüljenek, versenyhelyzetbe, konkurenciába kerüljenek az EFSA-val. Az időrövidsége miatt csak röviden szólnék a kontamináció, a szennyeződés kérdéséről. Azt mondja, azt hangzott itt el, hogy a gazdasági problémák miatt a szennyezéssel óvatosan kell bánnia gazdálkodók szempontjából. A szennyezettségi értékekkel kapcsolatban, határértékekkel kapcsolatban hosszú évekre tekint vissza a tapasztalatunk. A tagállamok rendkívül különböző álláspontokat képviselnek a GMO-kkal kapcsolatban. Két Féleképpen bálhatunk ezzel. Vagy van egy ilyen együttermesztési szabályozás, vagy pedig e, egy olyan szabályozás, ami egy tilalomról szól. Tehát úgy gondolom, hogy e, egy kötelező érvényű tilalmi rendelkezést kell belerakni a javaslatba, tehát hogyha van egy olyan tagállam, amelynek olyan e, szomszédja van, aki nem akarja engedélyezni a GMO-t, akkor úgy gondolom, hogy ennek meg kell jelenni a szabályozatban. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, most már befejezem a hozzászólásomat. Jól lehet, még akár 5 percig is el tudtam volna erről beszélni. Köszönöm szépen, nagyon, nagyon is lényegre törő és magvas volt ez a két perces hozzászólás. Még van Richard Ziber számára is kis időnk. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm Corinne Lepage javaslatát, különösen azért, mert a szól a mentesítési rendelettel kapcsolatos eh, tudományos eh, bizonytalanságokra is. Nagyon jó, eh, hogy foglalkozunk az EFSA-nak a véleményével, de nem csak ezzel, hanem más tudományos, olyan tudományos álláspontokkal is, amelyek még bizonytalanok ebben a tekintetben. Szerintem az a nagyon fontos, hogy tudományos okokkal vagy indokokat támaszuk azt alá, hogy több lehetőséget adunk a tagállamoknak, hogy korlátozzák a gmo -ok termesztését. A másik érv erre vonatkozóan a polgároknak az a az a véleménye, hogy problémák vannak ezzel a mentesítési irányelve. Úgy gondolom, hogy ezt is figyelembe kell majd vennünk, éppen ezért azt gondolom, hogy van értelme annak, amit Löpázs asszony írt, hogy a környezeti és egészségügyi okokra összpontosítsunk, és a tagállamoknak itt több jogot biztosítsunk. Azt gondolom, hogy egy jó, pragmatikus megközelítés mód az, amit a bizottság választott, és amit kis részekben talán javítanunk is kell, azonban azt gondolom, hogy politikailag is választ kell találnunk erre a kérdésre, és hogy hogyan tudunk ebből a zsákutcából kijutni. Úgy gondolom, hogy utopisztikus elképzelés, hogy a tagállamokat arra kényszerítsük, hogy megengedjék a termesztést a saját területükön. Ugyanakkor a lakosság körében az elfogadást azt növelnünk kell, különösen vannak itt ugye olyan cégek, akik ebbe a technológiába befektetnek, és érdekük fűződik hozzá tulajdonképpen neki kellene az erőnket megmutatni, és, és itt engedni kellene a szubszidiaritás elvének az érvényesülését, és a tagállamoknak több jogot kellene biztosítani. Éppen ezért eh, a javaslatot, a bizottság javaslatát támogatom. Jó. Köszönöm szépen, Viktorio Pródi, a STOA tagunk, úgyhogy ő is szeretne hozzászólni. Eh, molto brevemente, Presidente, grazie per avermi dato la parola. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy megadta nekem a szót. Csak szeretném tájékoztatni a szakbizottságot arról, hogy a mandátumom értelmében, mint a szakbizottság STOA beli képviselője, rámutattam arra a problémára, hogy a biodiverzitás csökkenése egy olyan helyzetbe sodorná az emberiséget, ahol élelmiszer hiány lép fel. Hogyha növényeket megtámadó betegségek és kártevők elszaporodnak, akkor ennek befolyása lehet a biodiverzitásra. Világos, hogy minél nagyobb a biodiverzitás, annál jobban meg tudjuk védeni a, a terméken, termékeket, terményeket, és annak pedig nagy a kockázata, hogy, növény, hogy a növényeknél mutációk és betegségek elszaporodása lép föl, és ezt a szóába is tovább fogom vinni. Äh, Köszönöm szépen, Karl Sütteri a szó. Yeah, I, I think, uh, Corinne Azt gondolom, hogy Corinne Lepás meg mindenképpen megfelelő irányba indult el én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet egyáltalán nem kielégítő. A jelenlegi helyzet a következő. Ahhoz, hogy egy GMO engedélyezen egy, az Európai Bizottság, ezután a, a cégek nagyon rövid idő alatt tesztelik a GMO-t, és eh, a GMO a nagyon rövid, nagyon rövid idő alatt eh, a negatív tapasztalatait eh, összegzi egy jelentésben, összegzi, hogy veszélyes ez az anyag, ezt az EFSA-nak elküldi. Ez egy nagyon korlátozott tesztelés, amit maga a cég végez el arra, hogy valami veszélyes, de még ezek után is előfordulhat, hogy engedélyt kap, mert megfelel az általános környezetvédelmi vagy biodiverzitási elvárásoknak. De az Európai Bizottság nem vizsgálja meg azt, hogy az EFSA milyen, milyen értékelést végez, pedig ez a feladata lenne. Most 70 függőben lévő ügy van, kérdezem, hogy mit tesz az Európai Bizottság? Igent mond mindegyikre, vagy igent mond az EFSA-nak, vagy, vagy mi lesz ennek a vége? A második dolog, amit fel szeretnék tenni az Európai Bizottságnak, a következő. Az európai tagállamok miért kell, hogy egy hónappal előbb benyújtsák ezt, ezeket a javaslatokat, vagy ezt a döntést? Miért van erre szükség? Azért, hogy az iparnak legyen elég ideje a lobby tevékenység megszervezéséhez, vagy miért? Nagyon sok tagállamban ugye nem lehet például atomerőművet építeni. Miért nem lehet itt is használni a demokratikus elveket az a kapcsolatban, hogyha a népesség úgy gondolja, vagy a lakosság úgy gondolja, hogy ez nem jó, akkor nem jó, ez alapján is lehet dönteni. Emellett még vannak persze környezetvédelmi aggodalmak is, amelyek felmerülnek. Elnök, köszönöm. Ezzel most lezárjuk a vitát, és Corinne lesz a szó aki összefoglalja röviden, de Strasbourgban folytatjuk még a vitát, illetve akkor fog válaszolni Corinne Lopez majd a Strasbourgi vitán a felmerült kérdésekre, és egy nappal később, március 8-án lesz a módosítások benyújtásának a határideje. Március 8 dél. Illetve Hétfőn 19 óra 30-kor kerül sor a benchmarkokkal kapcsolatos különleges, illetve soron kívüli ülésre. Kedves kollégák, akkor most rátérünk a következő napirendi pontra, mégpedig a meghallgatásra. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése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 It's Tuesday. Okay, for the press thing or what? No. Technical walkthrough? Or? No. Uh, I can recall my. <laughs> Nada, gracias. gracias. Gracias. Ya está, ya está. Ay, aquí le da su vaso. Ahora ponemos una limpia, no te, no te preocupes.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

So, liebe Kolleginnen Kedves kollégák, szeretettel üdvözlünk mindenkit a Környezetvédelmi Bizottság meghallgatásán, amelynek témája 20% vagy több nagyobb csökkentése az üvegházt hatást okozó gázoknak itt Európában a 2020. évig. Nos, ez egy fontos téma, ami politikai agendánkon, az Európai Unióban, az Európai Unió stratégiai keretében és egyáltalán a klímavédelmi célok keretében. Rendkívüli az érdeklődés ezzel kapcsolatban, ami ezt a vitát kíséri. Éppen ezért szeretettel üdvözlöm Koni Hédegárt, biztos asszonyt körünkben, akinek eh, volt már szerencséje itt megjelenni a bizottságban. Egyrészt az NV Bizottság részéről Báz Eichhout a jelentéstevőnk, és Romána Jordan Tizely érkezik még körünkbe az ITRE Bizottság jelentés tevőjeként. A bizottságot üdvözöltem, és a magyar soros elnökséget is szeretném üdvözölni. Még egyszer majd még szeretném egyenként is üdvözölni a meghívott előadókat is, meghívott tudósokat, akik előadják, hogy mik a előnyei és hátrányai ennek a szabályozásnak mit tudunk elérni a mi szabályozási eszközeinkkel. A elkövetkezendő két és fél órában tehát arra van lehetőségünk, hogy részletesen eszmét cseréljünk erről a témáról. Mindannyian tudjuk, hogy 2020-ig mi a teendőnk, ezt döntötte el az Európai Tanács, a legfőbb grémium is, 80-95%-kal kell a kibocsátást csökkenteni összességében. Azt nem tudjuk, hogy 2020-ig mit kell tennünk, vannak ugyan ezzel kapcsolatos hatás, határozatok, de nem tudjuk pontosan, mik a teendők, nem tudjuk, hogy elegendőek az eddigi intézkedések, hogy elérjük a 2020-as célokat. Kopenhága előtt az Európai Unió felkínálta a világnak, hogy 30%-ra növeljük a célkitűzést, hogyha mások a velünk összehasonlítható más régiók is hasonló kötelezettségvállalást tesznek. A kérdés az, hogy Kopenhága után is megfelelő-e még ez a stratégia, vagy pedig stratégiát kell váltanunk különböző okokból. Úgyhogy rögtön meg is adnám Bász Eckhoutnak, jelentéstevőnknek a szót. Mindannyiuk előtt ott van a rendkívül szigorú időterv, és éppen ezért itt aztán használni is fogom a kalapácsomat, hogyha betartásra kell figyelmeztetlen önöket. 5 perces bevezetőre megadom a szót Bázáig Na, tessék. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. E, megnyugtathatom, hogy rövidebben fogok beszélni, ugyanis ezt az e, délutánt a szakértőknek szeretnénk e, szentelni. A tudomány több képviselőit meghívtuk az ETS rendszer hozzáértőjét, az ágazat képviselőit is, de az egészséggel kapcsolatos a hasznokról is fognak beszélni, és a nemzetközi szempontokat is fölvették. Tehát a mai délután a szakértőké, mi pedig képviselők azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk őket, és kérdéseket tegyünk fel nekik, arra vonatkozóan, hogy tényleg megvan-e minden információ, amire szükségünk van. Ugyanis igaz, elnök úr, hogy hosszabb távú célkitűzéseket is szeretnénk tenni, és, és meghatároztuk ezt a bizonyos két, maximum két fokos fölmelegedési korlátot, Cancúnban is egyetértettünk ebben, és hogyha ebben mindenki egyetért, akkor ez valóban befolyásolni fogja azt, hogy a kibocsátás csökkentés hogy menjen. A tudósok szerint 80-95 százalékos kell, hogy legyen 2050 körül a csökkentés, illetve a, ez az iparosodott országokra érvényes, a nem iparosodott országokra pedig kb. 40%-os kell legyen 2020-ra, tehát hogyha és, és ez még akkor még mindig csak azt jelenti, hogy kb. 50% az esély arra, hogy ezt a bizonyos kétfokos fölmelegedést nem fogjuk túllépni. Nagyon érdekes ez a kérdés, és e, ezzel kapcsolatban majd az ECOFIS képviselő is elmondja, hogy a tehermegosztásnak hogy kell um, alakulnia. De a gazdaságunkra nézve mit jelent ez majd? Önök a, a klímaváltozás gazdaságra gyakorolt hatásaival foglalkoznak nagyon sokat, de a nagyon fontos, hogy, hogy sokkal hatékonyabbak legyünk. Például, ha az európai olajimportokat nézzük, amely nagyon aktuális vita, különösen az észak-afrikai politikai helyzet fényében, azt tudjuk elmondani, hogyha a 20-ról 30%-ra emeljük a csökkentési célt, ez azt fogja jelenteni, hogy kevesebb olajat kell majd importálni, mégpedig 40 milliárd euró értékben legalábbis a 8 dolláros hordonkénti ára számolunk, már pedig az olajár már most is 100 dollár fölött van. Úgyhogy ez is mutatja, hogy milyen nagy gazdasági értéke lenne ennek, de ugyanakkor Jensen úrtól majd megtudjuk, hogy az egészséggel kapcsolatosan is milyen sok előnye lenne, és erről önök sokkal többet tudnak, mint én. Az egészségügyi ellátás 6 és 35 milliárd euró közötti összeggel fogja csökkenteni a költsége, ez E- ezen a területen belül a költségek ennyiben fognak csökkenteni. Tehát nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy milyen ágazatokra milyen hatással lenne, illetve milyen országokra milyen hatással lenne ez. Azon kívül a kohéziós alappal kap, vonható párhuzamokat is meg kell vizsgálnunk. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen módon lehet igazítani ezt, hogy, milyen, hogy, az, e-, hogy a kibocsátás kereskedelmet hogy lehetne módosítani annak érdekében, hogy minél hatékonyabb csökkenést érjünk el. Tehát most meghallgatjuk a szakértőket, és figyelünk arra, amit mondanak utána pedig ezen a héten közzétesszük a jelentést, és módosítókat is lehet majd benyújtani annak érdekében, hogy júniusban majd a plenárison is napirendre kerülhessen ez a vita, és európai szinten befolyásolni tudjuk ezt a nagyon fontos témát. Elnök úr, hát nem nagyon köszönöm szépen Bász hozzászólását. Egy perccel előbb befejezte. Romana Jordán még mindig nem érkezett meg Szlovéniából, úgyhogy akkor most átadom a szót Koni Hedegárnak, a biztosasszonynak. Ön egy közleményt adott ki, és azt hiszem, hogy majd nagyon fontos, érdekes ötleteket fog nekünk adni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a nagyon aktuális kezdeményezést. Igaz, hogy tavaly elvégeztük ezt a, az elemzést, világos volt ennek a következtetése. Számos okból, nem kell most elismételnem ami, azt, ami szerepel ebben a közleményben, az esélye annak, hogy e- elérjük a célkitűzéseinket, azok csökkentek. Amióta ezt a közleményt kiadtuk tavaly májusban, nagyon sok egyéb dologra került sor. Kankumban pozitív eredményt értünk el. Több mint 80 ország hazai belpolit- belső cégkitűzéseket határoztak meg, de ezek most már az ENSZ tárgyalás részét képezik és az Európai Unióban pedig megindítottuk az EU 2020-as stratégiát a, e, a erőforrás hatékony Európával kapcsolatban. Jövő héten az Európai Bizottság benyújt majd egy alacsony szénkibocsátással kapcsolatos ütemtervet, vagy úti tervet, és ez 80-95 százalékos kibocsátás csökkentést céloz. Világossá kívánjuk tenni, hogyha ezt költséghatékonyan akarjuk elvégezni, akkor ennek 80 százalékát Európán belül kell elérnünk, vagy hazai pályán kell elérnünk, hogy úgy mondjam. 80%-ot tehát, 95%-ot európai szinten. Ez nem igazán, gazda, nem igazán elfogadható az, hogy ha azt mondjuk, hogy hosszú távon a csökkentés a célunk, akkor milliárd és milliárd, több milliárd dollárt fordítsunk arra, hogy ezt nem itthon érjük el, vagy nem hazai pályán érjük el ezt a csökkentést. Nem új célokról van szó az új modellek szerint, nem csak arról van szó, hogy 2050-re hol akarunk lenni, 80%-os csökkentést akarunk elérni, hanem az is, hogy 2030-ra 40%-os csökkentést. És a hatástanulmányt végző testület megvizsgálta ezt, ami az energiát és a közlekedést illeti, világos, hogy 2020-ra a 20%-os széndiokszid kibocsátás csökkentés nem a legköltséghatékonyabb lépés. A modellez, modellszimuláció azt mutatja, hogy a 25%-os célt kellene követnünk. Hogyan tudjuk ezt elérni? Ugye az eszközökről beszélünk. Most 20 százalékos széndiokszid kibocsátás csökkentést, hogyha elérünk, illetve 20%-ot érünk el a a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban, ezekkel, ezekkel a célokkal kapcsolatban jó úton haladunk, de az energia hatékonyság tekintetében nem igazán. E, és ott is pedig egy 20%-os célkitűzés van előttünk, hogyha ezt megvalósítjuk, ezt az energia hatékonyságot, 20%-os energia megtakarítást, és a többiben is a jó úton maradunk, akkor ez további 5%-os e, hazai csökkentést eredményezne a nemzetközi elvárások mellett. Tehát nem véletlen, hogy legközelebb, amikor az Európai Bizottság benyújtja a 2050-es alacsony szénkibocsátású stratégiáját, vagy ütemtervét, amellett az energia hatékonyságra is koncentrálunk ugyanis azt eh, találtuk ebben a eh, modell szimulációs eh, gyakorlatban, hogy hol vannak azok a különböző célok, amelyeket követni kell. 2050-re mi legyen a mezőgazdasággal, mi legyen az energiával, mi legyen az iparral, mi legyen a közlekedéssel és az egyes ágazatokkal tehát. Úgyhogy a különböző ágazatokat felszólítjuk arra, hogy a 2050-es célokon gondolkodjanak el. A standardizáció egy fontos cél, vagy egy fontos eszköz, illetve más célokat is említettünk, például az ármeghatározási sémák, a rosszak megadóztatása és ezek, ennek a pénznek az arra, arra való fordítása, hogy a jó projekteket és beruházásokat ösztönözzük, ez összességében jó eredményekhez vezethet. Tehát azt adóztatjuk meg, minél többet széndiokszidot bocsát ki valamely egység, annál több adót kell fizetnie, és annál kevesebbet, minél többet takarít meg, mert ez ösztönzi az ipart. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy 2013 és 2022 között ez nagyon nagy kibocsátási egység félretételét eredményezné, és nagyobb árverezési bevételre, illetve jobb ár mm, meghatározáshoz vezetne ez, árrögzítési politikához vezetne ez. Hogyha csak az energia megtakarítást támogatnánk, akkor ezzel lenyomnánk nagyon a, a szén árát, és nem ösztönöznénk az átállást. Végeredményben említett tenni szeretném még a következő pénzügyi tervet. Egyedülálló terv, egyedülálló lehetőség ez arra, hogy koncentráljunk arra, hogy hogyan lehet vonzóvá tenni a tagállamok számára, hogy az energiahatékonyságot támogassák, érjék el az ezzel kapcsolatos célokat a különböző ágazatokban. A legutolsó pont az energiahatékonysággal kapcsolatban, energiabiztonsággal kapcsolatban erre már utaltunk. Tavaly például 70 milliárd dollár több Tavaly 70 milliárd dollárnyival több olajat importáltunk, mint egy évvel korábban. És most pedig 114 dolláron áll a hordonkénti olajár, úgyhogy azt gondolom, hogy most már mindenki megérti, hogy miért fontos az, hogy az alacsony szénkibocsátású eh, gazdaság felé vezető úton a kisebb energiafelhasználás, fogyasztást kell célozni. ugye a legolcsóbb energia az az energia, melyet nem használunk föl. Az energiabiztonsági aspektus sokkal inkább kihangsúlyozásra kerül ezben az összefüggésben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Connie. A klíma biztost hallottuk. Most pedig az Európai Bizottság nevében eh, Györgyi Gurbánnak adom meg a szót, aki Olajos Pétert e, helyettesíti, és az ő nevében fog hozzászólni. Olajos Péter korábban a kollégánk volt, és köszönöm szépen, hogy ön is elfogadta meg meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Az elnökség részéről mi is részt veszünk a 2020-as vitában, és sokat foglalkozunk a klímaváltozás kérdésével, de azt is tudjuk, hogy van olyan tagállam, amely még mindig küzd azzal a gondolattal, hogy az új célokat el kell érnie és ez leginkább a jelenlegi gazdasági válságnak köszönhető, illetve annak a nyomásnak, amelyet ez a gazdasági válság a tagállamokra gyakorol. Tehát az elnökségnek mi a legfontosabb feladata a klímaváltozásbeli ambíciók föntartásában? Lehetőséget és helyet kell a tagállamoknak biztosítani arra, hogy informális vitát tartsanak, és hogy az információ, ami a bizottságtól származik, illetve bármilyen más forrásból, nemzetközi szakértőktől, nemzetközi testületektől, az OECD zöld testületétől, stb. származik, vonatkozik, ennek alapján lássák, hogy nem csak a széndiokszid kibocsátásról van itt szó, hanem a gazdaságról is, és arról is, hogy a 2020-as Európai Uniós célokat el kell érte, érnünk, amely egy energiahatékonyabb, szénszegényebb Európáról szól. A márciusi környezetvédelmi tanácson lesz egy informális ebéd alatt tartott vita. Steiner úr még nem fogadta el a meghívást, de meghívtuk őt, reméljük, hogy el fog jönni, és ő például szintén a szén dioxid csökkentésről fog majd szólni, és Koni Hédegard asszony is elmondta, hogy ez pontosan arra fókuszál majd, hogy a nemzetközi aspektust bevegyük a vitába. Azon kívül további, legmagasabb szinten folytatott informális vitákat fogunk tartani Magyarországon is, Budapesten, és majd ezeknek alapján Ugye biztos asszony azt mondja, hogy paradigmaváltásra van szükség, ebben mi is hiszünk, és reméljük, hogy elnökségünk alatt meg fog történni ez a paradigmaváltás. Reméljük, hogy képesek leszünk már a júniusi környezetvédelmi tanácson hozzá tudunk járulni az úti tervhez jó javaslatokkal, és hogy továbbfejleszthetjük az Európai Unió ettéren táplált ambícióit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a, tehát március végén lesz a környezetvédelmi miniszterek tanácsa Budapesten, és majd a júniusi tanácsülés fog dönteni ebben az ügyben. Így néz ki az ütemterv. Minden jót kívánok ezzel kapcsolatban a magyar elnökségnek. Román Jordan ül a, már itt ül a körünkben, megkérem tehát akkor ő, őt, hogy most az, az ipari szakbizottság nevében hogy majd később az Ipari Bizottság nevében szóljon. Most viszont a szakértők hozzászólásaihoz térünk rá, mégpedig Wolfgang Lucht professzor úr fogja nekünk hét percben elmagyarázni Németországból, Potsdamból, hogy milyen kilátásai vannak a klímaváltozás hatásainak. Tessék, uram, öné a szó. Köszönöm szépen a meghívást. Tudják, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása növeli a hőmérsékletet, és az adatok alapján nem, tűn, nem úgy tűnik, hogy a hőmérség csúcs, a csúcsot elérte egyelőre. A jelenlegi elkötelezett, ez, az jelenlegi elkötelezettségek, amik nem kötöttek, nem kötelező jellegzők, e, e, ezek egyelőre, egyelőre a három fokos melegedés körül elérhető eredményt produkálnak. Nagyon sok más kibocsátott anyag van, amit nem vettünk még be, és nagyon nagy a kockázata annak, hogy a, hogy a hőmérséklet még tovább nőjön. A szakértők tudják, meg tudják ítélni, hogy ez körülbelül hogy fog kinézni, de nagyon komplex a különböző összetevők helyzete, és ezért bizonytalanok az előrejelzések. És ez az is, azt is jelenti, hogy lehetnek téves előrejelzések is. A két fokos maximáloz, maximálozás azonban azt is jelenti, hogy a jelenlegi ekoszisztémák működését meg kell tekinteni. Vannak ugyanakkor a Föld történetében bizonyos időszakok, amikor, amikor a Föld hőmérséklete, átlagos hőmérséklete megje, meg, megemelkedik, és néhány érve arra vonatkozik, hogy ez csak egy ilyen, ilyen időszak a, a jelenlegi ö, minta ugyanakkor megváltozhat, és esetleg ö, még az eddigi szokottnál is magasabb ö, emelkedések várhatók. És ö, ezeknek a hogyha, hogyha ezeket nem közelítjük meg, ezeket a problémákat nem kezeljük, akkor ezek, ennek nagy költségei lehetnek az, a földterületeken ugyanakkor nagyobb emelkedés várható, mint a vizeken, az óceánok fölön. Lehet, hogy az, különösen az érzékenyebb területeken háromszor ekkora is lehet a hőmérséklet emelkedése. Azon kívül az esőzés és intenzitása is meg fog nőni, és a, az atmoszféra keringési mintáit is meg fogja változtatni a túlságos eh, hőmérsékletnövekedés. Az atmoszféra széndiokszid tartalmának növekedése az óceánokra is hatással lesz, és az óceánok élővilágát is pusztítani fogja, és az olyan komplex rendszerek, mint a Föld, nagyon hamar ö, sérülékenyé válhatnak, és nagyon hamar ö, felborulhatnak. <clears throat> nagyon keveset tudunk a, ugyanakkor arról, hogy ezek, milyen kör, ezek a változások milyen körülmények között következhetnek be. Ugyanakkor az ázsiai és az afrikai monszúrendszerek és a jégsapka és a jégtáblák helyzete is nagyon sérlék, sérülékeny. hogyha a melegedés 1,5, illetve 2 fokos, fokot túllépi, akkor az északi sarki jégsapka nagyon rövid idő alatt eltűnhet. És az biztos, hogy nagyon, e, már is nagyon sokat vékonyodik. A a grönlandi jégsapka már 1,3 és 2,3 fokos emelkedés esetén is teljes mértékben elolvadhatna, és 7 méteres tengerszint emelkedést okozhat ez. Az esőzés változása, intenzitásának megnövekedése szintén a biodiverzitást tenné tönkre, és három fokos melegedésnél már nagyon sok állat és növényfaj kipusztulna. Azon kívül az Amazon medence kiszáradhat, és tönkreteheti ez az őserdők, őserdőket is, amely az emberi földhasználatot és az őserdők széndiokszid befogadását is veszélyeztetné. Kanadában és Szibériában eltűnhet a nyári szárazságnak köszönhetően az erdő, és itt megnövekedhet az erdőtüzek kockázata is. A a nyári meleg, csúcsmelegeket nem fogjuk tudni kezelni, és a mezőgazdasági tevékenységre is kihatással lesz a hőmérséklet emelkedés. Végül pedig néhány dolgot szeretnék még elmondani. A tudományos bizonytalanság még mindig nagyon sokat szerepel a különböző jelentésekben, ezért nem tudjuk tudományosan biztosan igazolni, hogy az, te, hogy az hőmérséklet emelkedés mit eredményezhet, és lehet, hogy, az, hogy a hozzáigazodás legalább olyan fontos lehet, mint a, mint a klímaváltozás e, e, hatásainak enyhítése azt is hozzá kell tenni, hogy az alacsony fekvő, alacsonyan fekvő szigeteknek és a szegény országokra nézve milyen komoly hatása lesz a globális felmelegedésnek. A levegő szennyezésének bizonyos hűtőhatása van, és hogyha a levegő szennyezés a széndiokszid kibocsátás csökkenésének köszönhetően csökken, akkor ez is hozzájárul majd a felmelegedéshez a jelenlegi enyhítő intézkedések nem elegendőek, és az üveghatás, üvegházhatású gázok csökkentésének hatása sem egészen biztos, hogy lehetne, hogy, hogy, ez, hogy ez elő fogja segíteni a kétfokos melegedés maximálását, vagy nem. Hogyha nem sikerül a két fokot betartanunk, akkor az azzal fog járni, hogy a jelenlegi földterületek meg fognak változni, és nem valószínű, hogy az hogy ez nem lesz hatással majd az emberi társadalomra is. Tehát ez gazdaságilag, társadalmilag és környezeti szempontból is beláthatatlan következményekkel jár. Köszönjük szépen Luth professzornak a előadását arról, hogy mit jelent a két fokos csökkentés. most átadom a szót Nikolász Hőnének, az Icofis intézet igazgatójának, aki a makrogazdasági hatásokról fog szólni. A 30%-os kibocsátás csökkentésre való felemelés makrogazdasági hatásairól. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen, hogy lehetőséget adnak arra, hogy ezzel a témával kapcsolatban három kérdést felvessek. Az egyik az, hogy az Európai Unió a globális célkitűzésben mennyit vállal a két fokos, elérés, fokos cél eléréséhez. A globális kibocsátás még 2020 előtt el kell, hogy érje a csúcsát, és 2050-re ezt felére kell csökkenteni, ez a globális kibocsátásokra vonatkozik. Hogy lehet ezt a globális kibocsátási tervet együtt elérni, és egyesek azt mondják, hogy hosszú távon egy, közelíteni kell egymáshoz a fejenkénti kibocsátás csökkenést, mások azt mondják, hogy különbséget kell tenni a régebb óta kibocsátó és kevésbé olyan régóta kibocsátó országok között. Tehát egy igazságos tehermegosztásra van szükség. Az IPCC jelentés elkészítéséhez együtt megvizsgáltuk ezt a kérdést, különböző tanulmányokat vizsgáltunk meg, és arra jutottunk, hogy összességében az iparosodott országoknak 25 40%-kal kellene csökkenteniük a kibocsátást 2020-ra, 1990-hez képest. Erre már utaltak többen is. Ez egy olyan szám, amelyet a nemzetközi tárgyalások során is elfogadottnak tekintenek, az iparosodott országok, tehát 25-40 százalékkal kell, hogy csökkentsék. Vannak olyan országok, amelyek nagyobb csökkentést javasolnak, vagy vállalnak, vannak olyanok, amelyek kisebbet. Ez az átlag. Aztán 30-35 százalék, hogyha ugyanazt a metódust alkalmazunk mindenkire, akkor az Európai Unióra 30-35 százalékos részesedés jutna. Ami érdekes az az, hogy az IPCC-ben mi történik hosszú távon. 80-95 százalékos csökkentést kellene elérni 2050-ig. A csökkenés, csökkentés 80 százalékban hazai pályán kell, hogy megtörténjen, és egy kicsit több jóváírásra van szükség és fontos, hogy a globális kibocsátások a mai a felét érjék csak el, és ez egy nagyon szigorú eh, célkitűzés a jóváírásokat eh, illetően is. Az első pont az az, hogy ezen eh, elemzés szerint legalább 30%-ban vállalni kell ezt a kibocsátást csökkentési részesedést az Európai Unió részéről melyek a megfelelő eh, politikai eh, melyik a megfelelő politikai mix, ugye az megújuló energiaforrások, az kibocsátás csökkentés, illetve a az energia hatékonyság területén ugye hallottuk, hogy egyes területeken jobban, jobb előrelépést értünk el, mint például a megújuló energiaforrások területén, azonban az energia hatékonyságban még nehézségek vannak hogyha azt mondjuk, hogy ez, e, azt feltételezzük, hogy az hatékonysági és a felúj, megújuló energia e, e, megújuló energia célokat elérjük, akkor valószínűleg a 25% lesz a kibocsátás csökkentés, de valószínűleg a 30%. Ez lenne a hazai kibocsátás, ami a jóváírásokat illeti, ha ezeket is beleszámoljuk, akkor még szigorúbb célokat lehet meghatározni. Ami a megújulókat és a megújuló energiaforrásokat, illetve a, az energiahatékonyságot illeti, ez önmagában már rendkívül ambiciózus cél. A második pont az az, hogy a 30%-os üvegházhatású gáz kibocsátási cél és az ETS-re meghatározott szigorúbb plafon a másik két célt is ösztönözni. A harmadik pont pedig, hogy a 20%-os gázkibocsátást fölé mehet, lehet-e menni. A 30%-ra ugrunk föl, akkor meg kell nézni ennek a költségeit. Különböző, elég vegyes az erre való reakció. Hogyha megnézzük a különböző tanulmányokat, akkor az egész ipart vagy gazdaságot kell vizsgálni, lesznek olyan ágazatok, amelyeknek, amelyeknek ez drágább lesz, vannak olyanok, amelyeknek nem. 81 milliárdból indul ki az Európai Bizottság költségként, de hogyha a mitigációt is beleszámoljuk, és feltételezzük azt, hogy az energiahatékonyság nagy nyereséggel jár hosszú távon, akkor azt látjuk, hogy a 30%-os cél elérésének a költségeit még be is lehet hozni. Tehát akár azt is mondhatjuk, hogy összességében nagyon alacsony a költsége a 30%-os célkitűzésnek. A egy ö, tudományos intézet azt mutatta ki, hogy a 30% felé való elmozdulás ö, ráadásul még ö, költség haszonnal is, ö, illetve haszonnal is járna. Egy egyéb nagyon fontos perspektíva a hosszú távú, illetve a rövid távú célok összehasonlítása. És hogyha komolyan vesszük a 80-95%-os csökkentést, akkor az a kérdést, hogy 2020-ra mi lenne a következetes csökkentési cél, amely a legköltséghatékonyabb megoldás lenne. Itt mínusz 25, mínusz 30 százalékos csökkentést javasolnak a tanulmányok 2020-ra egyéb gazdasági következmények, az energiahatékonyság, ha alacsonyabb lenne az energiafogyasztás, akkor kevesebbet kellene importálni, nagyobb lenne a belső hazai beruházás. A tanulmányok azt mutatják tehát, hogy az, ener- az energiabiztonság javulna. Következő fontos elem a munkahelyek kérdése. Megvizsgáltuk ezt a kérdést, akár két millió új munkahely, új e, munkahely teremtésére, más tanulmányok akár 6 millió e, munkahely teremtésére utalnak. Aztán a következő fontos elem az egészség, erről még fogunk hallani, e, végül pedig a károk elkerülése, megelőzése is haszonnal jár. Tehát összességében a legtöbb indikátor pozitív, jelzést ad azzal kapcsolatban, hogy valóban szigorúbb célkitűzést kell meghatározni. Ami nagyon fontos, az az, hogy a politikai döntéshozók világos iránymutatásokat adjanak ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Hőne úrnak. És megadom a szót dr. Guy Turnernek, aki a Bloomberg New Energy Finance intézetnek a széndiokszid kibocsátása kapcsolatos kutatásainak a vezetője, és várjuk tőle, hogy a 20 vagy a 30, a választ arra kérdésre, hogy a 20 vagy a 30 százalékos célkitűzés hatékony-e. Tessék, öné a szó. to speak. I hope you can hear me now. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előadásom témája az ETS hatékonysága 20-30%-os célkitűzéssel kapcsolatban. Először is kulcsfontosságú üzeneteket hadd mondjak el az elején, mert lehet, hogy a végén nem lesz elég időm erre, és majd a később adom meg a részleteket ezzel kapcsolatban. Az első kérdés, hatékony lesz-e 20 vagy 30 százalékos célkitűzés? Uh, igen. ...2008-2009-ben csökkent a kibocsátás 5,5%-kal. Az európai szénár 30 euró volt tonnánként, ennek a kibocsátás csökkentésnek a 30%-a az ártól függött, 2008 2009-ben, illetve az előző, amit elmondtam, a 2007-2008-ra vonatkozott, 2008-2009-ben 11%-ban eh, csökkent eh, a kibocsátás csökkentés. Ezt nem lehet mind az ETS-re fogni, nagyon sok minden függ a, a recessziótól is természetesen. Eh, mi kutatásokat végeztünk ezzel kapcsolatban, az áramszolgáltatókat megkérdeztük, és az áramszolgáltatók más beruházást választanak most már nem csak a jelenlegi szénárat, hanem a jövőbeni árat is figyelembe veszik. A kérdés az is, hogy ez a csökkentés, ez méltányos-e? Fölmerül a széndiokszid kibocsátás áthelyezés kérdése. A másik fontos politikai kérdés az az, hogy a karbonpiac mennyiben, magas szénáral mennyiben ösztönzi az alacsony széndiokszid kibocsátású iparnak a fejlődését. Az ebből származó bevételek egy részét, az ETS rendszerből származó bevételek egy részét az alacsony szénkibocsátású, de nagyobb költségű technológiáknak a kifejlesztésére lehetne fordítani. Ez egy politikai döntés. A harmadik kulcsfontosságú üzenet az az, hogy nem szabad 2020-ra koncentrálni. A valódi célkitűzés az 2030 Hogyha megnézzük a 2020-as időpontot, akármilyen célkitűzést határozunk meg, ez 2020-ra nagyon alacsony hatással, hatást mutat majd. 2030-at kell tehát ezért alapul venni. A piac nagyon bonyolult, itt szükség van különböző eszközökre, a megújuló energiaforrás célkitűzésekre, illetve a nemzetközi kreditekhez való hozzáférésre és egyéb kérdésekre. Ezek a kulcsfontosság, kulcsfontosságú üzeme, üzenetek. Különböző szenáriókat dolgoztunk ki. Az egyik az arról szól, hogy a 20%-os EU-s célkitűzést tehát a 2020-ra 20%-os csökkentést. Megnéztük, hogy mi lenne ennek az eredménye, hogyha 24%-os csökkentést tűznének ki célul. Három fog, forgatókönyvet dolgoztunk ki, az egyik a 21%-os célkitűzése, másik 34%-os célkitűzést mutat 2020-ra, és aztán utána nem növekszik ez. A harmadik foga, for, forgatókönyv pedig a 34%-os célkitűzésnek a lineáris folytatása. Különböző feltételezéseket kellett megfogalmaznunk, az importhoz való hozzáférés, energiaválság, stb. Aztán az, kérdés az is, hogy a piac mennyire lát előre. Ami a kvóták árát illeti, a piac ugye 5-10 évre tervez előre, vagy lát előre, a kulcsfontosságú számok a következők, hogyha 21%-os célkitűzésből indul ki lineárisan 2020-ra 48 eh, euró lenne tonnánként a kibocsátásár, eh, a 34% nem lineáris fejlődés mellett 58 euróhoz vezethet, a harmadik pedig 90 és 100 euró közötti árhoz 2020-ra. Ez egy eh, nagyon agresszív szenárió, amely 34%-ból indul ki lineárisan. Az import korlátozások miatt kicsit alacsonyabb volt a kibocsátás Európában. Ennek a hatása érdekes az áramszolgáltatókra. A, nyolc, a kibocsátás csökkenés 85%-át az áramszolgáltatóktól várjuk. A legfontosabb az az, hogy a gáz Úgy tűnik, hogy elegendő ahhoz, hogy a 34%-os csökkentést elérjük. Ami a növekvő gázt illeti, ez ellátás biztonsági problémákhoz vezethet. A CSS is felmerül itt, és ami a fel megújuló energiaforrásokat illeti, ez agresszívebb forgatókönyvhöz vezet. A gáz csak részben járul hozzá az agresszívebb célkütézések eléréséhez. Köszönöm szépen. A fennmaradó időt rendelkezésre bocsátom. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ez nagyon érdekes volt. Most pedig Michael Krupp következik ő a széndiokszid kibocsátás áthelyezéséről fog beszélni, tessék. Push the button. Pardon. First the movement of industrial production. Először is, tehát arról van szó, hogy eh, a, a, eh, a széntermelés áthelyezése, külföldre való helyezése az árképzési problémákat ö, eh, okoz. Makrogazdasági ö, szempontból ez keveset jelent, a GDP-nek több, kevesebb, mint egy át tudjuk csak áthelyezni, és környezetvédelmi teljesítményből is csak egy, az, az európai kibocsátás néhány százaléka vándorol ki külföldre, de néhány kulcsfontosságú ágazat szempontjából nagyon jelentős ez a kihelyezés, és a politika meg a politika csinálás szempontjából, az európai politika alakulása szempontjából nagyon-nagyon fontos kérdés a kibocsátás áthelyezése. A jelenlegi struktúra úgy tűnik, hogy az európai ipart megakadályozza abban, hogy a céljait elérje, és ez véleményem szerint nem szükséges. Második megjegyzésem az, hogy néhány kulcsfontosságú szektorra vonatkozik csak ez a kérdés és ez a különösen a harmadik fázis szempontjából fontos lesz majd nekünk. 6-7 szektort vizsgáltunk meg, <clears throat> és azt nézzük, hogy van-e valóban annak, megvan-e annak a veszélye az, hogy, vagy van-e okunk aggodalomra, és hogy milyenek lesznek a árak majd 30%-os csökkentés mellett a legalapvetőbb energiaintenzív iparágakról van szó. Hármat fogok külön kiemelni, ez pedig az, ezek közül az alumíniumipar a legkomplikáltabb, legbonyolultabb, hiszen ott a, nagyon ö, sok elektromos áram intenzív, villamos áram intenzív ö, tényező is van. Ö, és egyelőre nem tudtunk jobbat találni, mint a jelenlegi struktúra. Sajnos, hogy, sajnos ennek a megváltoztatására nincs lehetőségünk. Maradt tehát a cementipar és az acélipar. Biztos, hogy sokunknak unalmas ez a téma, de hadd emlékeztessem önöket arra, hogy ez a két ágazat felel az összes ö, európai ipari kibocsátás 30%-áért, tehát ez több, mint a repülőgépek általi ö, kibocsátás, és ö, világszinten több ötszöröse az a légi ö, közlekedés és szennyezésének. Ezért szeretnék ezekről beszélni. Először a cementiparról, mert ez a legegyszerűbb és a legközvetlenebb kihatása van a legfontosabb. Miért? Azért, mert olyan, mint a villamos energia, de mégsem egészen. A cement kereskedelme elég kis mértékű nemzetközi szinten, mert nagyon nehéz, nehéz szállítani. Ugyanakkor a legesleg széndiokszid intenzívebb termék, és ennek az ára meg fogja haladni a, a, közleke, a szállítási költségeket. A, hogyha és en, emiatt díjtalan egységeket fognak majd adni a cementgyáraknak, attól függetlenül, hogy mennyire szennyeznek. Sajnos a cement a legkevésbé tőkeintenzív az ágazatok közül, és ez azt eredményezi, hogy a széndiokszid árak szempontjából hogy meg sokkal kifizetődőbb egy kikötő mellett működtetni egy szemedgyárat, a, mint eladni a gyárat és eladni a, az egységeket, és egy jobb energia hatékonyabb termelést elindítani. hogyha volt egy olyan záradék, amelynek értelmében, hogyha amelynek értelmében az egységeket el lehet adni, de a dítalan egységek semlegesíteni fogják ebben az iparban az ösztönzést, és megakadályozzák azt, hogy az ipar hatékonyabb és szénszegényebb módon kezdhessen működni és mivel a, a, közlek, a szállítási költségek miatt versenyképesek maradnak majd ezek a cementgyárak, ezért folytatódni fog ez a szennyezés intenzív működés, amely a harmadik fázis alatt 20 milliárd eurós költséget fog jelenteni. Ez természetesen problematikus, tervezés szempontjából a jelenlegi javaslat értelmében a kibocsátás áthelyezés hatalmas profittal járna, szeretnénk, hogyha ezt meg lehetne változtatni. Nem akarok naívnak tűnni, de van egy nagyon egyszerű alternatíva, mégpedig úgy, hogy petróleumként, kőolajként kezeljük a cementet, és részévé tesszük a, az árverezési rendszereknek. A WTO ezzel egyetért, nagyon sokat tárgyaltunk már velük erről, de ugyanúgy jövedéki adót vehet, vethetnénk ki a cementre is, mint, az, mint a kőolajra. Most térjünk át az acélra, ami egy kicsit bonyolultabb, de ott sokkal ö, nagyobb a biztonság arra ö, nézve, hogy milyenek a költségei. Ugyanakkor van egy alapvető stratégiai kérdés is itt, mégpedig az, hogyha szeretnénk, hogyha néhány régió ambiciózusabb környezetpolitikát tudjon folytatni, és azt várjuk, hogy hogy a a díjtalan elosztásokból kivegyenek bizonyos szektorokat, akkor nem fogunk tudni előre látni előre lépni Úgy tűnik, hogy az Európai Unióban nincs meg a politikai akarat arra, hogy eh, a harmadik szakaszban eredményesen kezelje ezt, de azt mindenképpen meg kellene előznünk, hogy az acélipar a cementipar sorsára jusson. Lehetőségként kellene kezelni ezt a helyzetet arra, hogy most legalább ebben az ágazatban kicsit jobb politikát alakítsunk ki. Köszönöm szépen. Michael Grab úrnak. Kiváló prezentációkat hallgattunk, kedves kollégáim! Most fél óra van a kérdések feltevésére. Az első kérdést Jordánának ítélem. Tessék. Köszönöm szépen. Jó. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, kedves kollégák. Először is elnézést szeretnék kérni, hogy késve érkeztem. Az ITRE bizottságban szavazás, szavazásra került sor, és a szavazás a legfontosabb a képviselőknek, úgyhogy ott kellett lennem, de most nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a vitán. Néhány szóban összefoglalnám, hogy mi a helyzet az ITRE szakbizottságban. Ahogy tudják, a klímaváltozás klímaváltozás mint problémát tekintjük a környezetvédelmi politikán belül, és kihívásnak tekintjük bizonyos iparpolitikai területeken, közlekedéspolitikában, kutatáspolitikában, stb. Ezért két felelős bizottság van ebben a témában, az NV és az ITRE. És ez biztosítja azt, hogy a, ennek a témának a különböző aspektusait le tudjuk fedni megfelelő módon. Úgyhogy itt is két meghallgatás lesz, az első az itt az MB szakbizottságban, a másik pedig az ITRE szakbizottságban lesz, március 17-én 9-től fél egyig, és sok szeretettel meghívjuk Önöket erre a meghallgatásra is. A jelentést vélem, véleménytervezetemet már elkészítettem, és ennek az alapja az volt, hogy már vannak bizonyos célkitűzések, ugye 2020-ig a 20%-os csökkentést akarjuk elérni. Stabilitásra és hitelességre van szükség. Tudjuk mindannyian, hogy ahogy elmondták többen is, 25-40%-ra kell növelnünk a kibocsátás csökkentést. Amikor végig gondoltam azt, hogy milyen véleményt készítsek, és milyen álláspontok merültek fel itt, arra gondoltam, hogy nem arról kellene ebben a kevés időben vitázni, hogy melyik a meg, mi a megfelelő szám, 25, 40, 30 százalék, hanem hanem az a feladatunk, hogy azonosítsuk, hogy melyek az, azok az eszközök, amelyek nem működnek megfelelően a célkitűzés elérés felé vezető úton, és melyek azok, amelyek jól működnek. Ne a számokon filozofáljunk, sokkal inkább az eszközökre koncentráljunk. Ami az ITRE bizottságot bizottságot illeti, számos kérdésre kell választ találnunk, például arra, mit jelent az, hogy a kibocsátás ára, árának csökkenése alacsonyabb, mint a válság előtt. nem arról van ez szó, hogy sokkal nehezebb beruházási forrásokhoz jutni. Aztán a termelés áthelyezésére már sor kerül, ez éppen már folyik. Ez, a, ez, ez vajon az ETS-től, vagy a, vagy a magas környezetvédelmi sztenderdektől függ, vagy más feltételektől. Aztán melyek a legköltséghatékonyabb mechanizmusok? Hogyha az energia eh, hatékonyság lenne a hatékony eszköz, akkor miért nem tudjuk elérni ezt a célt? Mi, mit kellene megváltoztatni ahhoz, hogy hatékonyabbak legyünk? Hogyan tudjuk ösztönözni az energiahatékony fellépést? Aztán még egy kérdés. 3%-os célkitűzés határoztunk meg a kutatás tekintetében. Miért vagyunk olyan messze ennek a célnak az előre, elő, elérésétől? Miért nem tudjuk ezt kihasználni arra, hogy gyorsabban előrelépjünk, stb. Nem szeretném túlságosan hosszúra húzni. Azt szeretném még elmondani, hogy nagyon fontos, hogy sikeresek legyünk ezen a területen, és ezen én nem csak azt értem, hogy az Európai Unión belül milyen politikát fogadunk el, hanem nemzetközi szinten is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Romána Jordan Ciszály. Köszönjük az értékes hozzászólást és köszönjük az ITRE bizottságban folytatott értékes munkáját. Tudjuk, hogy az ITRE is elkötelezett az alacsony szénkibocsátású ipar mellett. Öt, öten szeretnének kérdést feltenni, ha lehet egy percben, és akkor a szakértők válaszolhatnak a feltett kérdésekre. Salvatore Tatarella, tessék. Minuto troppo breve. Comunque, il... Sajnos egy perc nem lesz elég számomra. Nos, hogyha ezeken az üléseken csak azt hajtogatjuk, hogy szebb lesz a világ, ha csökkentjük a kibocsátás, akkor valószínűleg olyan dolgot mondunk, amivel mindenki egyet ért a nulla kibocsátású világ, az gyakorlatilag megteremtené itt a paradicsomot a Földön, abban tudnánk élni is, azonban ez a regények világába tartozik, nem a politika világába itt, tehát intézkedésekre, eszközökre van szükség. Ez itt az egyszerű kérdés. Egy kérdést szeretnék feltenni önökhöz nem lenne hasznosabb és jobb, hogyha meghatároznánk azt is a célok mellett, hogy milyen stratégiákat, technológiákat, intézkedéseket, mechanizmusokat követünk annak érdekében, hogy a célokat el is érjük. Itt ugye ö, olyan célok vannak, amelyekkel mindannyian egyetértünk azok az országok, amelyek a legnagyobb szennyezők, azok fektetik a legtöbbet a kutatásba. Olyan Európát szeretnénk, ahol csökkentik a kibocsátást, azonban olyan országokat is, ahol növelik a kutatási kiadásokat. Thank you. Interessante Köszönöm szépen. Érdekes kijelentés. Minél több a kutatás, annál több a kibocsátás. Viktorio Pródi a következő hozzászóló. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Egész röviden. Az A-terv az lenne, hogy egy olyan rendszert állítunk fel, ahol a kibocsátásokat világszinten ellenőrizzük. Tulajdonképpen ez lenne a célunk. Ehhez azonban, és itt hivatkoznék arra, amit dr. Turner is mondott, nos ehhez azonban olyan rendszerre van szükség, amely egyben egyszerű is. Azt gondolom, hogy a bizottságnak a rendszere, amely szektorokra van felosztva, ez nem tartható fenn a jövőben, mivel akkor a piacra, mint szabályozó eszközre gyakorlat, ez piacról, mint szabályozó eszközről lemondanánk. Azonban itt egy egyszerűbb rendszerre van szükségünk, egy olyan rendszerre, amely már a forrásánál, a kibocsátás forrásánál értékeli az összes szennyező forrást. Különben nem fognak működni a piaci mechanizmusok. Köszönöm szépen, Szatú Hászia. Kapszót. Uh, uh, Köszönöm szépen. Szeretném Grab professzornak következő kérdést feltenni. Azt mondta, hogy egy szektor specifikus, ágazat specifikus megközelítésre is gondolt az acéliparon belül, de nem volt ideje elmondani, hogy mire gondol. E, esetleg megtehet, megtenné, hogy elmondja, hogy mire is gondolt. Pontosabban? Köszönöm, Richard Zéber. Köszönöm szépen, Richard Zébe. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretnék itt az apokalipszis lovasaként fellépni, ezt már többen megtették. Kicsikét csodálkozom, hogy azok a frakciók itt a házban, akik olyan nagyon is támogatják, hogy ezeket a piaci mechanizmusokat a kereskedelmi rendszerben erősítsük. Nos, ezek azok a frakciók, amelyek azt mondják, eh, hogy pont ezen a területen nem működik a piac. Ez egy művi úton létrehozott piac, ahol rendkívüli ár árszabályozás van, és ez a problémának a lényege. A központi kérdés az, hogy hogyan érjük el a két Celsius fokos célt. Nem gondolom azt, hogy a két Celsius fokos célt könnyen elérjük, hogyha 20%-ról 30%-ra emeljük a célkitűzés, ugyanis Kína, az Egyesült Államok, ahol nincsen ilyen kereskedelmi rendszer, pont ők azok, akik a legtöbbet fekteti be a éghajlatbarát technológiába. Azt a kérdést is fennel tenném fel, hogy a tudósok milyen egyéb lehetőségeket látnak a célok elérésére, anélkül, hogy 20-30%-ra növelnénk a célkitűzést. Köszönöm szépen, Karl Schröter. Két kérdésem van. Grab úrhoz az egyik. Az ETS-től eltérő eszközök, mint például a karbonhozam, az, amit az, az Egyesült Államok javasolt. A cégek fedezik ennek a költségeit, és szociálisan érzékeny projektekbe fektetnek be, például szegényebb embereket támogatnak abban, hogy abban, hogy energiahatékony befektetéseket vagy beruházásokat eszközöljenek. Második dolog pedig az, hogy még mindig a, foglalkoztatás megoldására még mindig az növekedés orientált politikát alkalmazzuk. Ez vajon a nagy kibocsátásokkal, kibocsátási célokkal kompatibilis-e? Köszönöm. Linda McEwen. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztázni szeretnék itt néhány dolgot. Guy Turnerhez fordulok. Ön említette, hogy a 20%-os célkitűzés segített a gáz um, ágazatban, de a gáz ágazatban nem a legjobb opció a 30%-ra való ellépés. E, a lignit, illetve a szén um, um, kitermelésben a CCS alkalmazása vajon előbb, előbbre haladott-e, mint a gáz területén? Erről van itt szó. Illetve, ami a cementpolitikát e, illeti, a cement előállítást illeti, önnek az a végkövetkeztetése, hogy az ingyenes kvóta az hiba volt? Vagy milyen alternatívát tudna javasolni a cement ágazatban? Bász, eh, Eichhut következik. Rövid kérdésem lenne Lucht prof, professzor úrhoz. Ugye egy új jelentés lesz 2014-ben, a negyedik jelentésről nagyon sok vita volt. Mi lesz az új IPCC jelentésnek a következtetéseinek az iránya? Hörne, Hörne úr pedig az LTS e és nem LTS e részesedés közötti igazságos tehermegosztásról szeretnék kérdezni. Törner úr, ami a kibocsátási árakat illeti, ezeknek bizony hatásuk van, megnézték-e, hogy milyen kibocsátási árakra van szükség ahhoz, hogy hogy hasonló pozitív eredményeket érjünk el, mint 2007 és 2008 között. A végső kérdésem pedig Kráp úrhoz a jelenlegi LTS rendszerben nagyon sok probléma van, azonban az Európai Bizottság most vizsgálja a lehetőségeit annak, hogy hogyan lehet ezt megoldani, például kvóták eltörlésével. Ezt tudná kommentálni. Köszönöm. Elnök. Nekem is lenne egy kérdésem. Dr. Turner azt mondta, hogy nem 2020-at kell szem előtt tartanom, 2030 a fontos korábban Hőne doktor azt mondta, hogy 2020 előtt el kell érnünk a kibocsátási célokat, elérjük a két Celsius fokos célt. Talán erre még Luft professzor is kiterhetne. Most akkor mi a fontos? Ez a évtized, vagy csak majd a következő évtized? Úgy gondolom, hogy az üzenetek, ezek rendkívül fontosak azok számára, akik hallgatják ezt az eszmecserét. Nem szeretném, hogyha tehát az a kérdés, hogy most elvesztegetjük csak az időnket, vagy van még lehetőségünk a jövő évtizedbe behozni az elmaradottakat. Aztán, ami az acél szektort illeti, eh, az is szívesen hallanék még, hogyha még van erre idő, akkor ezzel kapcsolatban szót kap, hogy ott mi a helyzet. És amit pedig Zina meg Evin kérdezett, hogyha 34%-ra emeljük a célt, a, akkor mi fog történni a földgáz és az egyéb fűtőanyagokkal? Ugye itt vannak a megújuló energiaforrások, mint, mint opció, amit esetleg ki lehetne építeni. Úgy gondolom, hogy megújuló energiaforrásoknál el fog tudni érni a céljainkat és hogyha tovább támogatjuk ezt a területet, akkor akár jobb eredményeket is elérhetünk, mint 20% 2020-ra. Tehát úgy gondolom, itt még sok potenciál van, amit ki lehetne használni. Ezek lennének tehát a kérdéseink a szakértőköz. Káza, nem? Szeretném volna megkérni őt, hogy az acéliparról beszéljen, de ön ezt már megtette. Köszönöm. Igen, tehát fontos ez a, az acélipari kérdés, mert sok az acél, acélgyár Európában. Nos, akkor azt javasolom, hogy két-három percet kap minden egyes szakértő, hogy kifejtse a válaszát. Yes, thank you. Um, Köszönöm szépen. Az ötödik értékelésről kérdezett, tehát hogy milyen lesz majd az APCC jelentése, a következő jelentés, és hogy mit várhatunk erről az új energiákról szóló jelentés, majd egy ezer oldalas jelentés a nyáron lesz meg, nyáron fog megjelenni, és három kérdésre fókuszál a 2013-as jelentés hogy még jobb alapokatra kell helyeznünk a következtetéseinket, hogy biztosabbak legyenek, tehát az utóbbinál még biztosabb válaszokat kell adnunk. Másodszor a fenntarthatósághoz tartozó kérdésnek kell ezt kezelnünk, a környezetvédelem kérdését bele kell helyeznünk a fenntarthatóság szempontjába. A harmadik pedig az, hogy az enyhítés és az, az alkalmazkodás költsége sokkal hangsúlyosabban szerepel majd a jelentésben és a különböző ezzel kapcsolatos technológiák leírása. A második kérdés az volt, hogy hogy a széndiokszid ár mikor fogja elérni a csúcsát. 2050-re egy billiá, billió széndiokszidot fogunk, lehet majd kibocsátani, és a aztán majd csökken ez a 2050-ig, tehát attól is függ, hogy mikor fogja elérni a csúcsát, hogy, hogy tervezünk, és hogy, és hogy, tehát hogyha most többet teszünk meg a süteményből, akkor ugye kevesebb marad későbbre a legrosszabb forgatókönyvekről. Azt hiszem, hogy a klímaváltozás csak a jéghegy csúcsa, és nagyon nehéz mindezt megítélni. A, ugye azt viszont tudjuk, hogy a biomassa is fontos kérdés, és hogy a klímaváltozással kapcsolatban a hulladék kérdése is felmerül végül is az a kérdés, hogy mennyi anyag megy át a társadalomon, társadalmon, ahogy a társadalom használja az anyagot, és az az igazság, hogy a kibocsátási rendszer és az egész széndiokszid kibocsátás csak egy nagyon nagy probléma kis része és az egész világ népességének szempontjából megint csak a fenntarthatósági kérdés itt a fontos. Dr. Hőnöböd. Köszönöm szépen, dr. Hőne. <clears throat> Thank you. I'll, I'll follow up. Köszönöm. Köszönöm szépen. Um, azt szeretném meg, megválaszolni, hogy lehet-e most egy kicsit várni, és majd később cselekedni. Egy ENSZ jelentés megmutatja, hogy milyen, az, hogy milyen volt a Kopenhágában és Cancúnban az országok elkötelezettsége, és ennek az az eredménye, hogyha az ilyen szerény ambíciókat folytatjuk, akkor nagyon nehéz lesz később megfelelni a követelményeknek nagyon nagyban megnőnek majd a széndiokszid kibocsátás csökkenésének, csökkentésének a költségei. Úgyhogy a leges legfontosabb az, hogy most cselekedjünk és semmiképpen nem várhatunk a cselekvéssel. Ez összefügg azzal a kérdéssel is, hogy a kétfogos cél elérése lehetséges-e anélkül, hogy 20-30%-osra emelnénk a csökkentési célt. Lehetséges, hogy ez így van, de a legutóbbi klímaváltozási tárgyalásokon az országok egyetértettek abban, hogy minden országnak meg kell emelni az ambíciókat. Tehát, hogyha az Európai Unió ezt megteszi, akkor valószínűleg többi ország is csatlakozik majd hozzá. Nagyon fontos kérdés itt például az, hogy Kína milyen mértékben mozdul előre, és nagyon nagy érdeklődéssel várom a következő tervet, hosszú távú tervet, az következő öt éves tervet Kínából, illetve hogy ebben a tervben milyen csökkentési célok vannak. Most az LTS e alá tartozó és az LTS-en e kívül eső ágazatok közötti igazságos teher megosztás 30 40%-ról beszélhetünk akkor, hogyha ebbe beleszámoljuk a meg, megújuló energiákat is 2020-tól 2050-ig. Volt egy olyan kérdés is, hogy ne csak a számokra figyeljünk, hanem a politikákra, és én úgy érzem, hogy a számok fontosak azért, mert ezek a befektetés biztonságára nézve is némi jelzést adnak a jövő, jövőben. Ezért fontos, hogy számokat is említsünk, ne csak politikát. Köszönöm, Törner úr. Köszönöm. Az első kérdés. 2020-2030 között behozhatjuk-e a lemaradásunkat? Én azt mondom, hogy ne várjunk konkrétan határozzuk meg a politikát ma, és hogyha ez a politika megfelelő, akkor a piac ez reagálni fog, az árak alakulása reagálni fog, és ösztönzők merülnek majd fel az új technológiákba való befektetéshez. minden alkalommal, hogyha a kibocsátás csökkentés olcsó formáját választjuk, ezt, ez egyre drágább lesz majd később. Ami a nemzetközi jóváírásokat illeti, ezeknek hata- nagy hatásuk lesz a 2020 utáni időszakra. Alacsonyabb hozzáférés a jóváírásokhoz és a kibocsátás csökkentési célok erősítése az árakat növelni fogja. Milyen intézkedésekre van szükség az ETS-ben? Ez a 6 millió dolláros technológiára vonatkozik. A CCS technológiával utalok itt. Nem tudjuk ezzel önmagában elérni az Európai Uniós célokat, kell valamilyen módot választani a gáz területén. Ez egy olyan benchmark szint az árban, amelyre szükség van az EU en belül. További kérdések a rendszer egyszerűsítésével kapcsolatban. Én azt mondom, hogy a harmadik fázisban már egyszerűsítettük a rendszert, ha túlságosan eh, leegyszerűsítjük, akkor ez problémákhoz vezethet, igazságtalanná válhat a rendszer. Eh, tehát kell, hogy az ágazatok között különbséget tegyünk, eh, főleg ami a szabad allokációkat illeti. A piac ingadozása is felmerült, hogyha megnézzük az egység árat, ez 14-16 euróban állt meg, ez nagyon stabil ár, és ezt nem szabad elfelejteni. És ez bizony vállalható a beruházások esetében. A a gáz kérdését már megválaszoltam a 34 százalékban. Hogyha ezt 2030-ra interpretáljuk, akkor 62 százalékos csökkentést érhetünk el 2050-re, és ez nagyon vonzó. Köszönöm szépen, Grabb úr következik. Köszönöm szépen. Számos kérdés érkezett egyéb politikákkal kapcsolatban és ezzel kapcsolatával kapcsolatban először hadd mondjam el, hogy nem láttam olyan hiteles politika csomagot, amely a, az energiahatékonyság, az kibocsátási ár mixét ne, tartalmaz, ne tartalmazta volna. Ez, ennek a, ezeknek az aránya azonban változik szektoronként. Az én véleményem szerint a kibocsátási ár a legjobb lehetőség, amit eddig sikerült kifejleszteni. Ami az árat és az innovációba való beruházást illeti, ez rendkívül fontos az ágazatokban, ezért az alapvető kihívás, amivel szembenézünk, bármilyen EUTS, e ETS, kibocsátás, kereskedelem, akármilyen ágazatban a kibocsátási egységek árának meghatározásával kapcsolatban az egyik legnagyobb e, kihívás az az, hogy soha nem lesznek ugyanolyan árak e, a világon mindenütt. Vagy kivesszük ezt az ármeghatározást ezekből a tevékenységekből, vagy pedig a határon valamit csinálunk, hogy ne kelljen az európai fogyasztóknak diszkriminálniuk az európai termelőket a külföldi termelőkkel szemben a fogyasztási döntéseikkel. Ami az acélágazatot illeti, azt gondolom, hogy ugyanaz a logika érvényes, mégpedig az, hogy végeredményben az acéltermelők, akár importból, akár európai termelésből, olyan árakkal néznek szembe, amelyek nagy kihívás elé állítják őket, ami különböző kutatók és stratégiák vitatják ezt a kérdést az acéliparral kapcsolatban. A harmadik fázisban az allokációk, az átmeneti allokációk elfogadhatóak. Az acél nagyon tőkeigényes, nagyon nagy beruházást igényel. Hogyha az ipar biztonságot akar, akkor nem abból kapja meg a biztonságot, hogy meddig fognak tartani az ingyenes allokációk, hanem akkor, hogyha e, Európa biztosítja azt, hogy a kibocsátási árazásban ne legyen diszkrimináció az európai és nemzetközi termelők között. Ami a cement ágazatot illeti, én azt próbáltam elmagyarázni, de erre nem volt időm. Nos, a cement gyárakat sokkal könnyebben nyitján zárják, és sokkal, és nagyon nagy hatással van rájuk a kibo- széndiokszid kibocsátás árazás. Én azt mondom, hogy ha fenntartjuk a jelenlegi politikát a cementi ágazatban, akkor hatalmas széndiokszid kibocsátás áthelyezésre kerül majd sor. Az európai ágazat többi részén emelkednek majd a költségek, és ez nem tesz jót az LTS-nek, és én támogatom az LTS-t, mert szerintem ez a legjobb eszköz, ami a kezünkben van. Köszönöm. Thank you very much for this first... Köszönöm szépen ezt az első vitakört nagy figyelemmel kísértük a előadásokat. Most rátérünk a második részre. Rögtön meg is adom a szót Excel Egertnek, az Európai Vas és Acél Ágazat Konfederáció nevében, és tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! az energiahatékony iparokat képviselem. Remélem, hogy elég időnk lesz. 40 oldalt írtam itt össze, mert megpróbáltam rövidebbre fogni. Az energiahatékony, illetve az energiaintenzív papír, üveg, alumínium acél, stb. ágazatokat képviselem. Az energiaintenzív ágazatok elkötelezettek amellett, hogy jobban csök, továbbra is csökkentik a kibocsátásukat. Szeretnénk a kibocsátás csökkentéshez hozzájárulni a versenyképességi e, és ipari szempontból. Nem ellenezzük a 30%-os célkitűzést, e, hogyha a nemzetközi versenytársaink is elfogadják ezt. Elfogadjuk az 2007-ben a tanács által elfogadott, és 2008-2009-ben megismételt célt, hogy a 30%-ot csak akkor vállaljuk, hogyha más országok, feltörekvő gazdaságok is követnek bennünket ebben. Ezt azonban nem, ez azonban nem történt meg, sem Kopenhágában, sem Cancúnban. Ahogy Krab úr is elmondta, stabilitásra van szükség, biztonságra van szükség, és azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió betartaná a kötelezettségvállalásait. Egy példát szeretnék mondani. Kína 40% csökkentést vállalt. Ez gyakorlatilag megnyitja az utat azelőtt, hogy 75-90%-ban növelje 2020-ig a kibocsátását. Ez 2,5 milliárd széndiokszid, tonna széndiokszid kibocsátást jelentene. Ez több mint két napnyi teljes Európai Uniós kibocsátás. Tehát az Európai Unióban az összes lámpát le kellene kapcsolni két napon keresztül, és még így sem tudnánk kompenzálni ezt a kibocsátást Kína részéről. Jó lenne, hogyha hasonló értékelést Brazília, India és más országok szempontjából is elvégezne a bizottság. Ez a szám azt mutatja, hogy a veszélyes klímaváltozás elleni harcot nem nyerthetjük meg, hogyha a feltörekvő országok nem hoznak vagy vállalnak valódi kötelezettséget. Ezért ragaszkodunk az elmúlt év, években az Európai Tanács által elfogadott célokhoz. Hadd térjek rá az Európai Bizottság értékeléseire, és az ebben alkalmazott modellekre. Szerintünk ezek nem objektív feltételezéseken alapul nap alapulnak, alacsó, aláértékelik a jövőbeni kibocsátási árakat, nem veszik figyelembe a benchmarkok korlátozó jellegét, nem veszik figyelembe azt, hogy az Európai Unióban a villamosenergia árak már 20%-kal magasabbak Európában, mint az USA-ban, és 200%-kal magasabbak, mint Kínában. Nem veszik figyelembe azt, hogy a következő években növekedni fog a villamosenergia energia ár az LTS harmadik fázis a végrehajtása miatt, és nem veszik figyelembe a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos jogszabályalkotást sem, amely további energiaválságokhoz vezethet. Ez mindennek korlátozott hatása van a foglalkoztatásra, mert abból indul ki, hogy az árverezés teljes bevételét a foglalkoztatásra fordítják, pedig ez nem így van. E, olyan korlátozásokat vezet be az Európai Unió, amelyeket a versenytársaink nem vezetnek be. E, administratív e, terhek, és ennél is fontosabb, a modellek a beruházási döntések hatását nem veszik figyelembe. Úgy tűnik, hogy ezeket a pontokat tehát nem vették figyelembe, ezért a, ezek a modellek nem tükrözik a piac dinamikáját. Az Európai Bizottság úgy értékeli, hogy a 30 százalék a elérése a GDP 1,45 százalékába kerül. Azonban egy, egy osztrák Gazdasági Kutatóintézet tanulmánya szerint ez a GDP 2%-ába kerül, már a 20%-os cél elérése is a GDP 2%-ába fog kerülni. Az Európai Bizottság gyakorlatilag a gazdasági válság miatti széndiokszid kibocsátás csökkentésből indul ki. A ezt az értékelést, tehát 2008-as számokra alapozzák, miért nem 2010-es számokból indulnak ki? Mert akkor a, a költségek 64%-os csökkentését kellene megállapítaniuk. Ami a széndiokszid kibocsátási árakat illeti, 16,5 euróból indul ki a harmadik fázisban az Európai Bizottság, a Dolce Bank, a Barclays, illetve más intézmények, a ban- svájci bankok és egyéb intézmények értékelése alapján mi is modelleztük ezt, és 28 eurós karbon árra jutottunk, nem pedig 16 euróra és 36 eurós ár a két, lesz ez 2020-ban. És az Európai Bizottság abból indul ki, hogy 30%-os csökkentést kívánnak elérni 2020-ra. Ezzel kapcsolatos további megjegyzésem, amin esetleg elgondolkodhatnak, az az, hogy mi lesz az egyéb célkitűzésekkel. gondol, aggódnunk kell amiatt, hogy nem leszünk eléggé hatékonyak, mert ha ez így lesz, akkor kevesebb allokációra lesz szükség, és az árak csökkenni fognak. Dillingenben van van egy vállalat, amely évente mm, több száz tonnányi meg kibocsátás csökkentést vállal. Kérdés, hogy ez a kibocsátás csökkentési célért megbüntetik-e? Köszönöm szépen. Figyelembe vettük az ön megjegyzéseit. Az Európai Bizottság nyilatkozatával kapcsolatban. Sandrine Dixon de Clev következik a Prince of Wales EU Corporate Leaders Group on Climate Change nevében. Tessék! Tisztelt elnök úr, tisztes kép, tisztelt európai parlamenti képviselők, köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak nekem arra, hogy felszólaljak a vállalatvezetők klímaváltozási és a kapcsolatos csoportja nevében beszélek, akik folyton arra szólítottak fel, hogy ambiciózus ütemtervet állítsunk össze a kibocsátás csökkentéssel kapcsolatban. Remélem, hogy konstruktív vitát tudunk folytatni ezekről. A vezetők amiket a Velszi herceg hívta össze a Cambridge-i egyetemen, és a növekedési stratégiát szeretnék megtekinteni a, annak fényében, hogy ne veszítsük el a piacokat az Egyesült Államok és Kínával szemben. Nagyon sok vállalatot képviselnek biztosító, bank és más szektorokból származó vállalatokat, amelyek már Kopenhága előtt is egy erős nemzetközi keretet követeltek, ambiciózus csökkentési célkitűzéseket követeltek, követeltek annak érdekében, hogy egy alacsonyabb szénkibocsátású társadalmat valósíthassunk meg. Tehát nem csak tiszta tiszta fejlesztési mechaniz, tiszta mechanizmusokkal dolgozó vállalatok, hanem a Unilever, a Tesco, a Deutsche Bank és más vállalatok képviselői is részt vesznek ebben az együttműködésben. A vállalatok hisznek abban, hogy hosszú távú versenyképességi előnyünk lehet. E-, először is nagyon fontos, hogy összekössük a növekedést és a fejlődést a klímaváltozással, és hogy és, és az, hogy egy alacsony klímaváltozási kockázatokat megvalósító társadalom a legfenntarthatóbb társadalom. Az a kérdés, hogy milyen piaci mechanizmusokkal lehet ezt megvalósítani, és az ITRE jelentéstevője is ezt mondta. az a lényeg, hogy a 95%-os csökkentést megtartjuk, és ezt az, a, mi társ, a mi egyesületünk is támogatja, hiszen ez a javaslat megnyitja a szükséges vitát annak érdekében, hogy a rövid és hosszú távú célok eléréséhez szükséges eszközöket meghatározzuk, és megnézzük, hogy milyen ágazatokban lehet befektetni a közlekedés, a mezőgazdaság és az infrastruktúra területén annak érdekében, hogy elérjük a 2050-re kitűzött célokat. Sajnos nem volt jelen elnök úr, azon a csúcs találkozón, amelyet itt tartottunk, de Buzek elnök részt vett ezen. Bározó úr, a Velszi herceg Herman van Rompuy, Stern úr, és egy sor nagyon fontos igazgató is részt vett ebben az alacsony szénkibocsátású társadalomról szóló találkozóban, és itt is megerősítettük, hogy mennyire nagy szükség van az iparban egy forradalmas, forradalmi hatású változtatásra. Már hallottuk, hogy, a, hogy Kínában is készül ezzel kapcsolatos öt terv, nagyon sok ország készülődik ugyanilyen tervekkel, és e, eközben e az európai befektetések csökkennek, és Európa egyre jobban lemarad a többi országhoz képest. Pedig nagyon sokan, főleg a magánszektorban készek arra, hogy befektessenek az új technológiákba. Ez 80, 80 billió eurót jelentene 2080-ig, és 2009-ig pedig több mint 30%-kal tudnánk növelni a megfelelő befektetésekkel a csökkenést. Ehhez szükséges egyrészt a tervezés, másrészt pedig, másrészt pedig arra is szükség van, hogy a megújuló energiák területén jobban teljesítettünk, különben az alacsony szénkibocsátású területekben nem fognak befektetni. Nagyon fontos azt is elfogadni, hogy, lé, hogy lehetséges az ipari növekedés, és nem feltétlenül vezet növekvő szénkibocsátáshoz. A, és hogy az ipari növekedés nem jelent feltétlenül magas színkibocsátás, sőt az alacsony szénkibocsátás megvalósítása sokkal jobb eredményekhez tud vezetni, és sőt még a, a szénlábnyom csökkentéséhez is vezethet. A GDP-nk 90 óta körülbelül 40%-kal csökkent, ugyanakkor a kibocsátás csak 17,3%-kal csökkent 2009-ig. A, a, a nemzetközi és a globális GDP-re gyakorolt hatása tehát a széndiokszid kibocsátás csökkentésének pozitív európai szinten 6%-os GDP növekedést és 6 millió munkahely teremtését eredményezhetné a 30%-os kibocsátás csökkentés cél megvalósítása. Ne, fel, ne felejtsük el azt sem, mondták, hogy ne felejtsük el, a, 2000, hogy a 2020-as célok megvalósítását a gazdasági válság is elősegítette. Úgy érezzük ezért, hogy nem elég ennek megvalósításához a, az a jelenlegi mértéke a megújuló energiákba és zöld energiákba való belefektetés, amit jelenleg produkálunk. Arról is hallottunk, hogy az Európai Unió Bizottsága ütemtervet állított fel, amely a 20% helyett most 25%-ot javasol. Az, az energiahatékonysági eredmények fényében nagyon erős nemzeti és európai politikákat lehet megvalósítani, amely valóban eléri a 20%-os csökkentést tervet, és hiszünk abban, hogy ha a tagállamok komolyan gondolják, akkor ezt meg tudják tenni, illetve a, meg tudják el tudják azt is érni, hogy 2020-ra 25 százalékosra változtassák a csökkentési célokat. Remélem, hogy az engem most hallgató képviselők és az európai politikusok is biztosítani tudják, hogy ez meg is történjen. Köszönöm szépen. Was... Köszönöm szépen. Ez a tolmácsok számára valódi stressztesztnek bizonyult ez a beszéd, de a német tolmácsolás jó volt. Úgyhogy minden rendben. Akkor most átadom a szót eh, Jenon K. Jensennek, aki a, eh, ez egészségügyi és környezetvédelmi szövetség eh, igazgatója Belgiumból. Köszönöm szépen, egy picit lassabban próbálok majd megbeszélni. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon örül, örülök neki, hogy lehetsége, lehetőségem van az egészségügyi járulékos előnyökről beszélni, és egy szélesebb összefüggésben beszélni arról az 2005 ig érvényes alacsony szénkibocsátású tervről, amely reméljük, hogy több előnyel is jár amikor az emberek a klímaváltozás egészségre gyakorolt hatásairól beszélnek, akkor általában az időjárásról, a járványokra gondolnak. Ez is mind nagyon fontos, de én most szeretném a pozitív oldalát megközelíteni, az egészségre gyakorolt pozitív hatását a klímaváltozás elleni hasznak, tehát hogy mit tudunk elérni akkor, hogyha 20 helyett 30%-os célt tűzünk ki. Az Egészségügyi és Környezetvédelmi Szövetség több mint 65 testületet, szervezetet tömörít, polgári csoportok, beteg, betegek képviselői, egészségügyi dolgozók és más tagjaink, tag, tagjaink vannak, akik megpróbálnak hatást gyakorolni a politikákra az egészséget próbáljuk meg a klímaváltozási harc központjába helyezni, és megpróbáljuk bebizonyítani, hogy az egészségügyi dolgozók aggodalma milyen nagyot nőtt a klímaváltozás miatt. Mindenki, azt mond, mindenki mondja, hogy ami a klímára jó, az az egészségügy számára is, és a gazdaság számára is jó. Megvan ma a bizonyíték arra, hogy ezt támogatni tudjuk. Egy új jelentést is írtunk, amely arról szól, hogy a jobb egészség érdekében most kell tevékenykedni. Tavaly, tavaly jelentettük meg ezt a jelentést. Nem csak a mi egyesületünk véleménye, véleményét tartalmazza ezt, hanem egy nagyon fontos környezetvédelmi kutatói véleményét is, mégpedig a légszennyezés kérdéséről. De mik is az egészségügyi előnyök? Egy szakértői analízisről van szó, amely a klímaváltozás néhány monetáris és gazdasági előnyeiről beszél, csak kulcsfontosságú számokat és tényeket fogok önöknek, önök elé tárni, és néhányan ezek közül már a munkadokumentum részét is képezik, de remélem, hogy az önök által elkészített, illetve elkészítendő jelentés részét is képezik majd. Először is a gazdasági bizonyítéka az egészségügyi előnyöknek nagyon erő, erős, ennek, ennek ellenére eddig nem vették figyelembe a költség hatékonysági költségelőny elemzéseknél. A múlt héten megjelent PIK jelentés, és néhányat beemelt az egészségügyi elényök közül, de a modellezés során, de nem mindet. Az Európai Unió egészére számára a 10 milliárd és 30 3,5 milliárd, 33,5 milliárd körül lehet 2020-ra, akkor, hogyha mindenki, minden ország betartja a helyi célkitűzéseket, és ez körülbelül a GDP, és ez csak a GDP 0,2%-ának a költségeivel járna. Azon kívül 52 milliárd megbetegedést spórolhatnánk meg akkor, hogyha betartjuk a célkitűzéseinket. Milyen költségekről beszélünk itt? Például azt, hogy a, a tevékenység a szív és a tüdő megbetegedése miatt csökken, az, az kórházba kerülés, a gyógyszerezés költségei, és ezek még a, a tavalyi bizottság által megjelentetett költségeket is meghaladhatnánk. Azon kívül most először tudjuk, hogy országonként mit fog ez jelenteni, és Belgiumtól Lengyelországig, az Egyesült Királyságtól Magyarországig tagállamokra lebontva megvannak erre vonatkozóan az adatok. Amit szeretnék mondani az az, hogy egy magasabb célkitűzés, hazai célkitűzés a, a megvalósítási költségek kétharmadát téríti meg majdnem ez azt jelenti, hogy a 30%-os megvalósítás esetén 26 milliárdos megtakarítást érhetnénk el. Azon kívül még ennél további költséget is megtakaríthatunk, hogyha most, cselek, most cselekedünk. Ha 30%-os csökkentést tűzünk ki, akkor az Európai Unió 250%-kal tudja megnövelni az összes egészségügyi előnyt, hogyha most cselekszik, és nem öt évvel később. Ez annyira fontos, ezért nagyon fontos, hogy a parlament komoly jelzést adjon arról, hogy most kell cselekedni, és nem, nem szabad halogatni. A kormányok az egészségügyel kapcsolatos költségeket is, költségeken is sokat csökkenthetnének, illetve a lakosság jövőbeni egészségét is javíthatnák. Hogyha a 20%-os célkitűzést emeljük, akkor a légző, légzőszervi megbetegedéssel kapcsolatos költségeket nagyban csökkenthetjük, illetve az előregedő lakossággal kapcsolatos egészségügyi költségeket is. És ez megint nagyon fontos, és eddig erre sem gondolt senki, eddig ez sem volt része semmiféle elemzésnek. Tehát a klímaváltozási politikába be kell vonni új szövetségesként az egészségügyi minisztereket is. És elmondanám én is, hogy ezek a számok csak a jéghegy csúcsát illusztrálják, ahogy más felszólalótól is hallottuk ezt már, hiszen az járulékos előnyök, amik, amikről mi beszélünk, ezek csak a lég, levegő minőség szempontjait veszik be. A Lensen jelentésben például az aktív közlekedés is szerepel, amikor az emberek többet bicikliznek vagy gyalogolnak. Ez a diabetes, a depresszió és más betegségek előfordulásán is javít. Tudjuk, hogy minden ország nagyon nagy aggodalommal figyeli a klímaváltozás egészségre gyakorolt hatásai, és nagyon fontos, hogy pozitív üzenetet közvetítsünk a klímaváltozással kapcsolatos intézkedésekről jelenleg az egészségügyi közösség most önökre, politikusokra néz, és önöket kéri arra, hogy folytassák a vitát, és megfelelő jelzést közvetítsenek az Európai Unió tagállamainak arról, hogy a 20%-os célt meg kell emelni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez már sokkal pihentetőbb volt a tolmácsok számára, úgyhogy sikerült az egyensúlyt helyreállítani Jason Anderson következik az eh, Európai Klíma és Energiapolitika eh, vezetője a WWF eh, Európai Irodája részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Az a kérdés, amely itt felmerül, az azzal von, arra vonatkozik, hogy a 20-ról 30 százalékra való eh, kibocsátás csökkentési célemelés milyen költségekkel jár. Európában hogyha ugye emeljük a célokat, akkor elkerülhetjük a veszélyes klímaváltozást, és milyen csökkentésekkel jár ez, és vannak-e egyéb megfontolások, amelyeket végig kell gondolni. Az elsőre visszatérek, a két fokos cél eléréséhez nagyon fontos a 20-ról 30%-ra emelés, és ebben Európának a részesedése 30% a 20-20-as célkitűzések mellett, ha kitartunk, akkor a három fokos hőmérséklet emelkedést fogjuk elérni, és ez katasztrófa lehet, ez az bolygó jövőjét is fenyegetheti. És ezért kell mindent megtennünk annak érdekében, hogy növeljük a kibocsátás csökkentést. Aztán a célok szerepe. 17%-kal csökkent 2009-ben a kibocsátás a 90-es szinthez képest. Nem szabad visszatérni az eredeti ösvényre. 2,3 gigatonna offset kredit érhető most el. És egyesek szerint nincs szükség további korlátozásra, ezt nem szabad követni. A célkitűzés nagyon fontos, mert ez ad közvetlen és közvetett irányt az ambícióknak. Egyrészt az LTS e plafonban ösztönözzük ennek a plafonnak a szigorítását, a szigorúbb kibocsátás csökkentése. Van számos olyan projekt, amelyek nem tudták elérni a kibocsátás csökkentési céljaikat. Kezdetekben az iparosodást tartottuk a fejlődés abszolút mércéjének, ma már ez a történelemnek csak egy kis lábjegyzetévé csökkent. Az önkéntes széndiokszid kibocsátási eszköz eszköz rendelkezésére áll a tagállamoknak. A harmadik kérdést illetően az egyik feltétele, e, bármelyik feltételezés e, az a célkitűzés szigorítása mellett vagy ellen szól-e. Európa kibocsátás egy részéért felel, és nemzetközi szinten hatalmas nagy a verseny egyes ágazatokban, és ezen ágazatokat nagy véd, ágazatok nagy védelmet évezne, élveznek Európában. Ami Európa részesedés illeti, ez egyetlen rele, releváns rész az az, hogy e, ez Európának terhet vagy lehetőséget jelent-e új fenntartható gazdasági tervre van szükség, az Egyesült Államok kiadott egy jelentést, amely a zöld gazdaságról szól, és ez is megvizsgálta, hogy ez milyen költségekkel jár. Múlt hétfőn Németországban is kiadtak egy közleményt a témával kapcsolatban. A jövő az, amit csinálunk belőle. Az ambiciózus célkitűzés a beruházások és az innováció fontos részét képezik a széndiokszid kibocsátás csökkentése felé. A széndiokszid kibocsátásnak nem az a lényege, hogy Európából eltűnjön az ipar, az modernizáció, a beruházás és az iparosodás új éráját jelenti ez. Szükség van a megújuló energiaforrásokba való beruházásra. Az energiabiztonság olyan ipari és politikai kontextust jelent, amely ösztönzi a kibocsátás csökkentést. A jövőbeni technológiák már ma is rendelkezésre állnak, de ehhez beruházásra van szükség. És erre a beruházásra az európai klíma célkitűzések adnak lehetőséget. Ez önmagában azonban nem elegendő lépés, hogyha növeljük a célkitűzést ne gondoljuk azt, hogy Európa önmagában elérheti ezt a transz ezt az átalakulást. Ehhez szükség van a versenytársak részvételére. Az Európai Bizottság modellezése szerint a GDP alapján 30%-os célkitűzést kellene Európának elérnie, de még akkor is elmaradna az USA és Kína mögött. Kína 64%-kal akarja növelni a megújuló energiaforrásokat, az intelligens gerinchálózatban fognak beruházni. 11,5 milliárd dollárt az új típusú autókba. Az innováció és a finanszírozás fontos központja Európa, de önmagában nem érheti el az, ezeket az eredményeket. Úgyhogy összességében kérdezem, hogy a parlamentet a félelem vagy a lehetőség vezeti-e. A tavaly novemberben nagyon fontos szerepet játszott az Európai Unió, amikor ambiciózus, kötelező érvényű eh, célkitűzéseket, eh, eh, célkitűzések elfogadása mellett tette le a garast. A legutóbbi észak-afrikai események azt mutatják, hogy a foszilis energiaforrásokra támaszkodni rendkívül veszélyes. Az energia megtakarítás és a belső energiahatékonyság sokkal fontosabb célkitűzés az egyszerű emberek Észak-Afrikában kiálltak a szabadságért való küzdelem mellett, és nem mérlegelték ennek a veszélyeit. A Demokra, demokrácia tehát egy nagyon fontos elvárás Európa számára is, és ez a klímakatasztrófa elkerülésében is fontos szerepet játszik. Köszönöm. Also, die zweite Runde. Köszönöm szépen. A második körben további érveket hallottunk egy megfelelő irányba, úgyhogy most áttérnénk a kérdésekre. Karinc Florinc kap elsőként szól. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha jól értettem, legalábbis az utolsó körben elhangzott előadásokat, akkor az európai ipar ma este gyakorlatilag pesgőt bonthat, ugyanis hogyha 30%-os célt tűzünk ki, akkor a végén még pozitív hatása is lesz ennek a bankszámlákra Legalábbis így értettem a utolsó két hölgy előadónak az előadását, ami pedig a német tudósoknak, a angol, ma angolul előadó eh, szakértőknek eh, az előadását illeti, ők is ezt mondták. Nos, először is minket eh, újra kell, hogy válaszanak, ami ezekre az urakra azonban nem igaz. A bizottság a 30%-os célkitűzést úgy tűnik, hogy feladta, éppen ezért a parlamentben is így kell, hogy cselekedjünk. Mi is ezt fogjuk javasolni a parlamentben, és ami különösen érdekes számomra, az a hatékonysági céloknak a kötelezővé tétele vagy sem. Ez egy olyan kérdés, amit itt mindenképpen vitatárgyává szeretnék javasolni. Szeretném, hogyha látnák, hogy ebben a bizottságban a megalkotott jog alkalmazásának, tagállami alkalmazásának egy rendkívüli támogatója vagyok. Ezzel kapcsolatban előadó is voltam. A bizottság sajnos a ezzel kapcsolatos kérdésemre nem fog tudni válaszolni már. Igen. Nos, itt bármilyen nyelven megszólalhatunk, akár te is beszélhetél volna spanyolul. Nos, az, azt gondolom, hogy nekem németek a választóim, hogyha spanyolul beszélnék, nem hinném, hogy megválasztanának újra, ott németül kell szólnom. Elnök, nos igen, hát próbáld esetleg ki. Westlund ki a szó. Köszönöm szépen, svédül fogom föltenni a kérdésemet. Két kérdésem van, az egyik Axel Egerthez. Ön azzal kezdte a mondandóját, hogy egy olyan ipart képvisel, amely a csökkenés támogatja, és szeretné a klímaváltozás elleni harcot támogatni, de mit kellene pontosan tenni ezért? Például a professzor által elmondottakra tudná reagálni, amit ő mondott a széndiokszid kibocsátásról, illetve a széndiokszid árról, mindez azt jelenteni, hogy egyenlőtlen verseny fog kialakulni. Hogy képzeli el? Esetleg lehetne import, ár, importvámokat bevezetni, vagy a CO2 kibocsátással kapcsolatos ö, zéró kvótákat? Másik kérdésem Ganon Jensen asszonyhoz szólna. A széndiokszid kibocsátás csökkentés, hogy ez jó lenne az egészségügyre. Na most, amikor itt a ö, motorokról hozunk döntéseket, akkor pontosan azt halljuk, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentése más egészségügyre káros részecskék kibocsátásának emelkedését jelentheti. Tehát most akkor végül is melyik szektorba kell, hogy legnagyobb legyen a ö, széndiokszid csökkentés mértéke ahhoz, hogy ennek legjobb ö, hatása legyen az egészségre. Köszönöm szépen, Sabine Wild kapszót. Köszönöm szépen, már hallottuk, hogy milyen előnyei lesznek a 30%-os 2020-as céltűzésnek a közegészségügyi területén, illetőleg a munkahelyteremtés területén. Tehát itt fontos a klímavédelemnél a szociális dimenzió figyelembevétele is. Florenc képviselőtársunk kérdése a kötelező érvényű jogszabályokra vonatkozott. Én azt szeretném kérdezni a szakértőktől először is, hogy milyen hatásai lesznek egy szigorú energiahatékonysági törvényhozásnak a tagállamokban, az Európai Unió tagállamokban. És a megújuló energiaforrások jogszabály támogatásának milyen következményei lesznek a tagállamokban. A bizottsághoz pedig az lenne a kérdésem, hogy a 30%-os célkitűzésnek az elérése az mennyire kell, hogy kötelező célként legyen kitűzve. Köszönöm szépen. Elisabetta Elisabeth Agardini. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani minden előadónknak. Először is kérdést szeretnék feltenni az Eurofer jelenlévő képviselőjének. Egyetérte azzal, ami már korábban elhangzott a foglalkoztatási helyzettel kapcsolatban. Nekem az a benyomásom, hogy amennyire ismereteink ezt megengedik, nos a világon, itt egyfajta kiegyensúlyozottságban indulunk ki, tehát a, a foglalkoztatás és egyéb területek esetében a hatások azok kiegyenítettek lesznek. Aztán lenne egy kérdésem dr. Andersonhoz is. Az a benyomásom, hogy két különböző megközelítés mód van. Egyrészt van Európa, másrészt aztán van a világnak a fennmaradó része, ahol inkább a kutatásra, a technológiára összpontosítanak. Mi pedig megpróbálunk eh, jogszabályi kötelezettségeket meghatározni. Ez lenne a mi stratégiánk. Tehát van ugye egy reál gazdaságunk, van ugye anyaggazdálkodásunk, eh, és ezeket figyelembe kell venni ennek során, tehát nem szabad, hogy megengedjük azt, hogy bizonyos technológiákat elveszítsünk a helyet, a támogatnánk. Köszönöm. Thank you. Just a couple of short... Köszönöm. Néhány rövid kérdésem lenne nekem is. Eglund Egert úrhoz. Ön beszélt arról, hogy az Európai Bizottság modelljei helytelenek. Egy kicsit magyarázza meg, hogy mit mit gond, miért gondolja ez, és a széndiokszid kibocsátás áthelyezéssel kapcsolatban, hogyha belemenne a részletekbe, az jó lenne. Grabur is hatu, hasonló megjegyzéseket tett a széndiokszid kibocsátás áthelyezéssel kapcsolatban. Dixon asszony, mivel beruházókat tömörít a csoportjában, tudom, hogy ez Ösztön Yang szerint Kína az, foglalja el az első helyet a fenntarthatósági beruházási skálán. Milyen hatása van ez a beruházókra? Jensen asszony beszélt az egészségügyi hatásokról, ezt ennek utána tudok olvasni, de egy kicsit, hogyha el tudnám mondani, mely országokban nagyobb a haszon. Anderson úr Nemzetközi Nemzetközi tárgyalások vannak persze, de emellett itt van a kínai öt éves terv. Nos, ezt jövő héten mutatják be Kínában. Ez milyen hatással van, vagy milyen viszonyban áll a nemzetközi tárgyalásokkal? Hogyan értékelik ezt a nemzetközi tárgyalások tükrében? Satuhasi. Satuhasi. Köszönöm szépen. Eget úr megjegyzései nagy konfliktusban álltak ö, azzal, amit ők Rapurtól hallottunk az első ö, fordulóban, úgyhogy Grabur kérném, hogy kommentálja azt, amit Egert úr mondott a második fordulóban. Um, Igen, Nos, Sandrine Dixonhoz lenne a kérdésem. Azt mondja, hogy gazdasági vezetőknek a szervezeten nekem feltűnt, hogy a német Telekom vállalatot, aztán az Unilevert, bankokat, biztosítókat emlegetett. Ezek azonban nem termelő szektorokhoz tartoznak, tehát nem nyersanyag felhasználó szektorokhoz, hanem más eh, iparágakhoz, gazdasági ágazatokhoz Nos, a gazdasági vezetők között Európán kívüli vállalatok vezetői is ott vannak. Nos, az lenne a kérdésem, hogy mi a mi itt a viszony a nyersanyag felhasználó és nyersanyagot nem felhasználó szektorok között. Jason Anderson pedig azt mondja, hogy, hogy itt ez a rendszer nem vezetett, a, a jelenlegi kvótakereskedelmi rendszer nem vezetett a kibocsátások csökkenéséhez. Dr. Turner az előző előadói körben azonban azt mondja, hogy nagyon is hozzá járult a beruházási döntéseknek a megváltozásához, például az erőmű beruházásokkal kapcsolatos döntések megváltozásához a jelenlegi szabályozás. Nos, akkor térjünk át a utolsó válaszadási körre. Axel Egert kap először két-három percben szó, szót. Yeah, thanks, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdés Westlund asszonytól érkezett, hogy milyen lépéseket javaslunk. Először a Prince of Wales csoport egyes megjegyzésére is reagáljak. Az energiaintenzív iparágak már nagyban csökkentették a kibocsátásaikat, 90-től 2020-ig több mint 40%-kal fogjuk csökkenteni. Ez az IPCC célkitűzésénél nagyobb. Ki ért még el ilyen csökkentést? Mi vagyunk az egyetlenek, akik nemzetközi szinten versenyben vagyunk. Ami az acél ágazatot illeti, Jason úr és Westland asszony kérdésével kapcsolatban, az ágazat és más ágazatok szerepét említették a harmadik fázisban. Meg McEwen asszony bemutatta a klímaváltozási jelentést, ebben ez nem szerepel. Ebben az szerepel, hogy hogy 2025-2030 előtt ezek az áttörés jelentő technológiák nem lesznek még elérhetőek. Egyesek eh, talán igen, de de a legtöbb nem. Infrastruktúrára szükség lesz, amelyeket a tagállamok biztosítanak. Ezzel kapcsolatban hatalmas problémák merülnek fel. Emellett pe- pedig ennek még költséghatékonynak is kell lennie. Aztán az intézkedések, amelyeket javaslunk, az kutatás és fejlesztésbe való beruházás növelése, a kísérleti ágazatban a kockázat megosztás elő, erősítése, hogyha valaki, öt, hogyha mondjuk 500 millió eurós beruházást valósítunk meg, és ez nem sikerül, akkor ki viseli a kockázatot? ami pedig az acélágazatot illeti, adjanak egy e, technológiát. Hogyha van technológiájuk, akkor meglátjuk, hogy ez költséghatékony lesz-e. És hogyha ez költséghatékony, és valaki egy ilyen technológiával e, előáll, akkor szívesen használjuk. Volt egy másik kérdés, az export visszatérítés, export illetékek kérdése, az energiaintenzív ágazatokban. Lehet, hogy nem mindenki ért ezzel egyet, de a legtöbben azt mondják, hogy ez nem egy alkalmazható eszköz. Ugyanis ezzel nagy problémák merülnek fel a harmadik országokban, és nehéz meghúzni a vonalat. A export vámot, import vámot, visszatérítést visszatérítést határozunk meg a gépkocsikra, akkor mi lesz, akkor mi lesz ezekkel egy gépkocsiban? 500 kg acél van. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt nem igazán gondolták ezt végig. Ami az acélágazatot illeti, nem ellenezzük teljesen a határokon megvalósuló kiegyenlítő intézkedéseket. Aztán felmerült egy kérdés Kárdini asszony részéről a foglalkoztatás tekintetében. Természetesen egyrészt lesznek új munkahelyek, megszűnnek más munkahelyek. E, egyesek szerint 9 éven belül 1 millió vagy 6 millió új e, munkahelyre kerül sor. Mi lesz az acélmunkásokkal? Eh, Eichhout úr a széndiokszid kibocsátás áthelyezése kapcsolatban precízebben fogalmazva az Európai Bizottság modellje a 100%-os pass-through értéket eh, alkalmaz az ára. Ezek eh, az a költség áthelyezés további hárítást 100 százszázalékos költség továbbhárításból indulnak ki, azonban az acélágazatban ez nem valósulhat meg. Köszönöm szépen. Tessék. Um, Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy olyan gyorsan olvastam föl a beszédemet, elnézést kérek a tolmácsoktól, megpróbálok lassabban beszélni. Először is egyetértünk abban, hogy az energiaintenzív iparágak csökkentették a kibocsátásukat. És e, nem szeretnénk az energiaintenzív iparokkal összeveszni. Tagjaink között vannak ilyen iparok, iparága képviselői is. De elnök úr, azokról a tagokról, akik nyersanyagtól függenek, és azoktól, akik nem. Néhány tagunk nagyon nagy mértékben, például a CIMEX nagyon nagy mértékben függ a nyersanyagoktól, és a Shell is például a foszilis üzemanyagoktól. Ezeket a vállalatokat arra kérjük, hogy teljes mértékben változtassák meg az üzleti modelljeiket. Különbség az az, hogy ők hajlandók ebbe az irányba elmozdulni, és itt ez a lényeg. Beszéljünk azokról a vállalatokról is, akik nemzeti erőforrások, természeti erőforrásokról függenek, és például itt sok olyan vállalat van, akik az acélárától függenek majd, és, és ez nagyon nehézé teszi az ő helyzetüket. Ezért fontos, hogy a megfelelő segítő mechanizmusokat helyre tegyük, hogy ezeket a vállalatokat európai szinten tudjuk támogatni. És itt visszatérnék Grábúr által említettekhez, és szeretném én is megerősíteni, szükség van arra, hogy megoldást találjunk azoknak az ágazatoknak a számára, amelyeket ez legjobban sújtja majd. De nem szabad az ambícióinkból leadni, mivel csak azokról az ágazatokról beszélünk most, és nem más vállalatokról, azokról nem beszélünk, akik hajlandóak a kihívásnak megfelel, megfelelni és kockázatokat vállalni minden ágazat vállalja majd ezeket a kockázatokat? A közlekedési ágazatnak nehézséget fog ez okozni, meg fogjuk próbálni, hogy esetleg milyen területeken tudunk az elektronik, elektromos áramvezetésével, hol tudunk ezen segíteni. Az üzemanyag gal operáló energiatermelőink eh, némelyike már másféle energiaforrások megoldását kutatja. A eh, tagállamoknak teljes mértékben egyetértek eh, Florence és Wilc képviselőkkel abban, hogy egyszerűen kötelező jellegű energiahatékonysági jogszabályokat kell meghozniuk, és a megújuló energiákkal kapcsolatban is ugyanerre van szükség, ugyanis tudjuk, hogy az önkéntes intézkedések nem sokat segítenek, ezért az a fontos, ez, és a kötelező jellegű kötelezettségvállalások sokkal többet tudnak a klímaváltozásért tenni. A kínaiak, hogy, hogy ők a befektetés szempontjából első helyen állnak, ez teljesen így van, tehát nem csak arról van szó, hogy a befektetési piac megváltozott, nem csak arról van szó, hogy Kínára néz most mindenki, hanem arról is, hogy van egy öt éves terv, és hogyha ezt a, és, és ezt a köz, közszinten most meg is támogatták finanszírozással, akkor most már Kínára tekintenek a befektetők, a magánbefektetők, és nem Európára. Ezért van szükség arra, hogy egy ambiciózus célt tűzzünk ki, és ezt párosítsuk nagyon erős kibocsátási rendszerrel, hogy a széndiokszid árakat emeljük meg, és hogy ezzel az ösztönzők is a megfelelő irányba mozduljanak majd el. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Felmerült egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy ami jó a klímának, az jó az egészségnek is. Nos, hogyha azt nézzük, hogy ez nem mindig igaz természetesen, de azt akartam mondani, hogy nagyon sok dolog, amit intézkedés, amit be kell vezetnünk azért, hogy csökkentsük a széndiokszid kibocsátást, ezek pozitív hatással lesznek az az egészségre. Nem minden területen, az energiahatékonyság területen például nem. Szeretnénk energiahatékonyság, energiahatékonyak lenni, hatékonyak lenni, megnézni, hogy milyen a az új típusú épületek, energiahatékony épületeknek milyen hatása van például a légutakra. Tehát összességében, amit azonban szeretnénk elérni azt, hogy az energia hat, a klímaváltozás érdekében bevezetett új intézkedések olyan intézkedések legyenek, amelyek az, az egészségre is pozitív hatással vannak, az új típusú autók, a zöld területek növelése, stb. Aztán milyen ágazatok a legnegatívabbak az egészségügyre például? Az Európai Bizottság jelentése ebben nem ment bele, én nem vagyok itt szakértő, nem akarok nem akarom ezt kommentálni, majd külön visszatérek erre. A harmadik dolog pedig Eklund Eckhout úr mondta, hogy kérdezte, hogy melyik országok húznak a legnagyobb hasznot a 20-ból 30%-ra való áttérésből. A jelentés azt mutatja, hogy Németország, Lengyelország, Franciaország, Olaszország lesznek a legnagyobb nyertesek, mert itt ugye több a lakos, és ezek húzzák a legnagyobb hasznot a magasabb vagy szigorúbb célkitűzésből. Luxemburg országként szintén nagy előnyökre tehet majd szert. Köszönöm szépen. Köszönöm, Anderson úr. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, egy kérdés felmerült ezzel kapcsolatban, hogy az ETS az kibocsátás csökkentéshez vezet egyáltalán. Ez egy komplex kérdés. Különbséget kell tenni az, az korábbi e, kibocsátás növelési célok között. A jó irányba mutat ez, de az általános hatékonysága eléggé minimális. Általánosságban Hogyha figyelembe vesszük az összes jóváírási kreditet, akkor kibocsátás növeléshez is juthatunk. Egyes kibocsátás csökkentések itt másút kibocsátás növeléshez vezetnek, vezethetnek. Az ETS-nek a hatásai eléggé marginálisak, és 2017-ig igazán nem látjuk a csökkentéseket. A jelenlegi kibocsátási egységi ár az a jövőbeli klímapolitika előrevetítésétől függ. A jelenlegi rendszer tehát nem felel meg az elvárásoknak. A második dolog, amire szeretnék kitérni, Európa kibocsátás csökkentésének a jellege a többi országhoz képest. Európa kötelező érvényű célkitűzései nagyon fontos eszközt jelentenek. Ez a, inspirálja mindenképpen a kibocsátás csökkentést, ösztönzi, és hasznos lenne, hogyha többi ország is csatlakozna ehhez. Nagyon érdekes tanulmányok készültek, a PV Price Waterhouse Coopers készített egyet például a kockázati tőkével kapcsolatban, és elmondták, hogy mind a két politikára szükség van, a push és a pull politikára egyaránt. Nem a kutatásfejlesztés volt a legnagyobb hatással, hanem a célkitűzések a piacon, piacra, illetve a cégekre, amelyek egy vonzó pull hatást gyakoroltak a cégekre. Kérdés, hogy a jövőbeli technológiák, a papír, az acél, a cement ágazatban mi lesz a helyzet? Várunk 2020-ig, 25-ig, 30-ig, és akkor majd nagy csoda történik, vagy mi lesz ezekkel? hogyha semmiféle ösztönzőt nem öm, dobunk be, akkor nem fogjuk látni ezeknek a technológiáknak a megjelenését az energiaintenzív ágazatokban sem. Végül pedig, ami a nemzetközi tárgyalásokat és a kínai öt éves tervet illeti Cancún, kerül sor, e, Cancunban kerül sor először arra, hogy ezeket az ígéreteket egy ENSZ határozatba összefoglaltuk, ez egy, egy lépés volt, de mindenképpen fontos lépés volt. amely összefoglalta azt, hogy mit kell, milyen intézkedéseket kell hoznunk a kétfokos cél eléréséhez. Hogyha olyan országok, mint Kína, és olyan régiók, mint Európa együtt növelik az elkötelezettségeiket, akkor ezzel lehet előrelépni az ENSZ keretein belül is. Köszönöm szépen. Grupp úrhoz is érkezett egy kérdés. Uh, I was asked to directly to... Köszönöm. Megkértek, hogy a modellezési különbözetek, különbözőségekről beszéljen. Először is a modellezést, a, a, egy, ez, ez egy más megközelítés a bizottság részéről, de nagyjából ugyanazokról a, a ugyanazokból indultunk ki, ugyanazokból az adatokból. Nem tudom, hogy miért vannak különbségek, de nem is nagyon nagy lényeg ez, ugyanis a modellezés az arról van szó, hogy mi történne akkor, hogyha hogyha ugyanígy maradna a helyzet, a helyzet pedig, a valós helyzet pedig az, hogy változik a helyzet, a, különösen a díjtalan egységek kiosztásával kapcsolatban, és azt hiszem, hogy a, különösen az acéliparra, a iparra vonatkozólag el tudjuk mondani, hogy teljes széndiokszid árral fog szembenézni, és akkor az majd ösztönzi őket a változtásokra. A határokon való kiigazítás és a díjtalan, díjtalan egységek kiosztása kérdése fontos, és ugye nem az, a, nem, nem az a lényeg, hogy mindent megállítsunk először, hanem az, hogy elkezdjünk cselekedni. Ugyanaz a logika ez, amit akkor kell alkalmaznunk, amikor azt mondjuk, hogy a, azzal kell kezdeni, azzal az ágazattal, amely a legnagyobb, legtöbbet szenved majd. És itt például az autóiparról van szó, és az acéliparról, és a díjtalan kifizetésekkel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nem lehet megkövetelni olyan kompenzációt, olyan költségnek a kompenzálását, amely nem is merült még föl a WTO-val már nagyon sokat vitáztunk, WTO kompatibilis a jelenlegi rendszer, és a határokon folytatott árverés természetesen bevételeket generál, és ez azzal, azzal az eredménye járhat, hogy a cementiparban és az acéliparban is megnőhetnek a bevételek. Tehát ezért nagyon aktuális kérdésről van szó, amit, amit figyelembe kell venni. Most pedig Bász Eichhautnak két perce van, hogy gyakorlatilag köszönetet mondjon a megjelenteknek. Többre nem lesz lehetőség. Övőben még sokat beszéltünk erről a témáról. Tessék! Köszönöm szépen a két percet, elnök úr. Tehát akkor egy nagyon hosszú köszönetet fogok most mondani. Szeretném, eh, szeretnék arról beszélni, hogy mik a következő feladataink. Eh, ez a sok információ tényleg nagyon jó volt. Köszönöm mindenkinek a hozzáadott eh, előadásokat, köszönöm a szakértőnek és köszönöm az ipari képviselőinek, a civil szervezetek képviselőinek is. Nagyon fontos, hogy a jelentésben gondoskodjunk arról, hogy mindent beleveszünk, és hogy nagyon jó megállapodásra jutunk, amelyet a parlament többsége támogatni fog és reméljük, hogy a tanácsi szinten ugyanez meg fog valósulni. Szeretném a tagállamok szintjéről érkezett információt is megköszönni, hiszen nagyon fontos az is, azt is tudni, hogy milyen például kohéziós politikán keresztül milyen tagállamokat kell majd kompenzálni. Egerc úr aggodalmait is meghallgattam. Biztos, biztosítani kell azt, hogy a megfelelő push és pull politikák jelen legyenek. Az, és hogy kombináljuk a széndiokszid árpolitikát, az, az energia hatékonysági politikákkal és a technológia fejlesztési politikákkal. A díjmentes egységek és a határ kiigazítási politikák egyensúlya nem elég kell a push and pull is még ehhez. Lehet, hogy ez a jelentésben nem fog megfelelőképpen szerepelni, lehet, hogy szükség lesz további módosítókra. Ugye az ITRE és a mi bizottságunk is készít majd egy jelentést, akkor március-április körül lehet majd benyújtani a módosító indítványokat, illetve a kompromisszumos módosító indítványokat. Március 10 7-én lesz egy ülés, amin tovább, további vita folytatható majd, és szavazni körülbelül június végén fogunk majd, hogy e, még a magyar elnökség e, által tartott tanácsi ülésre időben be tudjuk nyújtani a véleményünket. Ennyi, köszönöm elnök úr. Én is köszönöm szépen a hét megjelent szakértőnek az előadását. Nagyon jó előadást fokat hallhatunk két órában, és sok nyersanyagot kaptunk eh, a jelentésünk számára, és természetesen a politikai döntéseink számára is. Az a benyomásom, hogy a 20%-os cél business as usual forgatókönyvnek tekinthető, Európában. Talán 2020-ra itt jobb eredményt is elérhetünk, vagy el fogunk érni. Azt gondolom, hogy itt a parlamentben mi is ezt az ambiciózusabb irányvonalat fogjuk majd követni, azonban figyelnünk kell, hogy milyen eszközöket vetünk be, ezekről még eszmét kell majd cserélnünk, mert hogy a Európa 2020-as koncepció azt mondja smart és intelligent and sustainable, tehát okos, fenntartható és intelligens is. Tehát ennek a három feltételnek kell megfelelnie a politikáknak. Remélem, hogy az Ipari Bizottságban és a Környezetvédelmi Bizottságban is egy olyan irányvonalat fogunk tudni kialakítani, ami a plenáris ülésen is többséget szerez, és akkor átütő erőnk lesz a 27 tagállam elnökségével szemben és a bizottsággal szemben is. Köszönöm szépen tehát a szakértők megjelenését, a bizottsági tagoknak a megjelenését, az érdeklődők jelenlétét, ezzel berekeztem az ülést, és folytatjuk következő ülésünkön a munkát.